Bien, chers collègues. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Figyelembe véve, hogy meglehetősen zsúfolt a napi rendünk ma, így elkezdjük, többi kollega majd később csatlakozik hozzánk. Először a május 26-a, június 14, 15, június 30, július 12-i ülések napi rendje, vagyis jegyzőkönyve, hogyha nincs kifogás, akkor ezeket elfogadjuk. Három részben tartjuk a mai ülést, mert először véleménycserét folytatunk. Kollégánk, alelnökünk Kristóf Liszek jelentéséről, a pénzügyi válság hatása az uniós tagállamok védelmi ágázátára. Majd pedig Alel Lörhoával találkozunk, aki az ENSZ főtitkár helyettese volt mindeddig béke fenntartó műveletek osztályán, majd pedig Szálmi urat fogadjuk, aki a SZICEN igazgatója. Így azonnal elkezdjük Liszek kollega jelentésével. Erről a témáról egy másik anyagunk is van, ez is nagyon aktuális, ahogy Popovski úr emlékeztetett bennünket a nem hivatalos védelmi miniszterek ülésén ez már téma volt, és november 30-án szintén téma lesz ugyanezen az ülésen. És ez a téma mutatja, hogy ez az EU és a tagállamok, az EU intézmények és a tagállamok érdeklődésének középpontjában áll. A pooling and sharing kérdéssel foglalkoznak széles körben, és nagyon aktuális, hogy Kristóf Liszeket kinevezték azért, hogy a parlament is tudjon foglalkozni ezzel az ügyel, és elmondja a véleményét. Kristóf, átadom a szót. Köszönöm szépen. It's still easier to speak Polish. <laughs> um... Elnök úr, hölgyeim és uraim, bár úgy gondolom, Ti hallottok valamit? Most talán. Igen, most visszajött a tolmácsolás. Vasárnap választások lesznek Lengyelországban. Mindannyian gondolunk erre, a lengyel államférfiak is. Ez elfoglal bennünket, de semmiben nem zavarja a lengyel elnökség munkáját. Nagy megelégedéssel emelhetem ki, mint ahogy ez tegnap is történt, Popovszki úrral való megbeszélésünk során, a lengyel elnökség megpróbálja, megpróbál mindent megtenni azért, hogy a biztonság és a védelem kérdése megtalálja méltó helyét az európai vitában, valamint az intézményes struktúrában is. Több hónapja vitatkozunk biztonsági és védelmi albizottságunkban arról, amit a lengyel elnökség javasol a közös biztonsági és védelmi politikáról, és ahogy mondtam, elnök úr, nagyon na, sok az egybeesés a között, amit mi mondunk, és a között, amit a szakértők mondanak, akik nagyon jól ismerik az ENSZ felépítését, az EU felépítését, tehát sokat beszélnek arról a témáról, amelyel mi most foglalkozunk. Természetesen nem fogok a részletekbe belemenni, nem fogom felolvasni ezt a jelentést, hiszen ismerik jól, itt van önök előtt. Először is köszönetet mondok az albizottság összes tagjának, mindazoknak, akik voltak olyan szívesek, és átadták nekem a megjegyzéseiket. És kezdetől fogva, ahogy csak lehetségesé vált, a jelentés tervezetet megküldtem önöknek, így ma szívesen meghallgatnám albizottságunk tagjainak megjegyzéseit. Köszönetet szeretnék mondani az összes tevőnek Természetesen nyitott vagyok a viták, a kompromisszumok előtt. A számos konzultáció ellenére ezt a jelentést még mindig lehet módosítani azért, hogy a lehető legjobban tükrözze közös véleményünket, az albizottságunk véleményét. Kezdésképpen szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tanácsadóimmal és a titkársággal együtt egy sor megbeszélést folytatunk a szakértőkkel. A nyilvános meghallgatásra is hagyatkoztunk, a bizottság jelentésével kapcsolatosan, és ez lesz az alapja, vagyis ez az alapja annak, amit én javasoltam önöknek. És az utóbbi hetekben néhány nagyon érdekes megbeszélést folytattunk azokkal, akik az európai struktúrákon belül foglalkoznak a védelmi és biztonsági kiadásokkal. Természetesen az Európai Védelmi Ügynökséggel is megbeszélést folytatunk, és ez a megbeszélés sokáig tartott. Több órát vett igénybe, hogy az Európai Bizottság elnökével is megbeszélést folytatjunk, folytassunk, és egy sor szakértővel, specialistával. Természetesen konzultáltunk a lengyel elnökséggel is, amely szintén megadta a véleményét. Az összes elemet belevettük a jelentésbe, és remélem, hogy önök is osztják majd a mi meglátásainkat. Úgy gondolom, hogy fontos a jelentés legfontosabb témáival foglalkozni először. El kell mondani, hogy a jelenlegi helyzet értékelése a biztonság és a védelem terén a tagállami és az EU politikák terén ezek a stratégiák hasonlóak. A külügyi szolgálattal a tagállamok képviselőivel is megbeszélést folytattam, és azt tapasztaltam, hogy mindenki aláhúzza azt, hogy javító intézkedésekre van szükség, helyrehozó gyors, hatékony intézkedésekre. Úgy tűnik, hogy mindenki egyetért azzal, hogy közös fellépésre van szükség, és főként figyelembe véve azt, és most szép lassan rátérek a jelentés tartalmára, főként figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, mikor is a pénzügyi válság érinti szinte az összes tagállamot. Nagyon sok tagállam, bár ez a trend megfigyelhető az egész világon, nagyon sok tagállam úgy dönt, hogy csökkenti a védelmi kiadásait. És ezek a csökkentések, a védelmi kiadások megnyírbálása ezt az utóbbi hónapokban tapasztalhattuk, például Líbia, Irán kapcsán. Ezek a megszorítások, csökkentések sajátos körülmények között zajlanak. A brit szakértőkkel is tárgyaltunk. Nagy-Britániának például Lengyelországhoz hasonlítva igen jelentős a védelmi költségvetése. Ezek a szakértők megállapították, hogy ahhoz, hogy folytassák a brit fellépést a nato belül, gyakorlatilag ki kellene meríteni a védelemre szánt kapacitásokat az Egyesült Királyságban vagyis nincs elegendő eszközük a folytatásra. Egyébként Nagy-Britániával hozakodtam elő, hiszen az ő költségvetésük sokkal jelentősebb védelem terén, mint Lengyelországé. Van itt egy másik aspektus is, hogyha a költségvetés teljes összegét ki akarjuk számítani, a védelmi költségekről van szó az összes tagállam szintjén, akkor igen, jelentős összeget állapítatunk meg, kb. 200 milliárd eurót. De hogyha ezt az USA költségvetésével hasonlítjuk össze, akkor kevésbé hizelgő ez a kép, mert a mi költségvetésünk háromszor alacsonyabb, mint az amerikai. Természetesen ennek világos következményei vannak. A tagállami együttműködés és a NATO terén, hiszen a kiadások nagy részét a NATO esetében az USA finanszírozza, és egy kevésbé jelentős rész képezi az EU tagállamok mosát. Nos, úgy érzem, hogy a legfontosabb témákat érintettem a jelentésemben, engedelmükkel önök elé terjesztem ezt a jelentést. Az Európai Védelmi Ügynökség kiemelte, hogy a védelmi költségvetés csökkenése ellenére ez a 200 milliárd euró mindenképpen több, mint amennyit néhány más hatalom, például Japán, Kína és Oroszország együtt költenek. Ők együttesen többet, kevesebbet költenek, mint mi a védelemre. Egy másik elemet is figyelembe kell venni, mint pedig azt, hogy a felszerelésekre költött pénzösszegek nőnek, mert egyre bonyolultabbak ezek a berendezések, és nekünk EU tagokként vál-vál mellett szorosabb együttműködést kellene megvalósítanunk, együtt kellene terveznünk, és erősítenünk kellene a képességeket, mégpedig úgy, hogy a kiadások hatékonyságát növeljük. Ugyanaz a pénz, ugyanaz az összeg szorosabb együttműködés hatására hatékonyabban elkölthető lenne, és célzottabb. Itt a pooling and sharingre gondolok, amelyről Mácsi Popovski úr is beszélt tegnap több alkalommal. Egyébként megvitattuk ezt a koncepciót, ezt a formát több alkalommal. A pooling and sharing, vagyis a közös használat, egyesítés, megosztás, ez olyan álom, amely konkrét formákat ölt, nevezetesen a skandináv országokban, és ma most már nem csak álom, hanem szükséglet. És ezt az elképzelést nagy léptékben kell megvalósítani, nem kis tagállami csoportról van itt szó, hanem az összes tagállamnak magáévá kell tennie ezt a képletet. Erre szeretnénk hagyatkozni, de az együttműködés elmélyítésének így kellene haladnia. Tegnap Mácsi Pohovszki úr hasonló jellegű projektekről beszélt. Szerintem nagyon jó hír, hogy ezeket a projekteket a védelmi miniszterek nem hivatalos ülésén Wroclawban is megvitatták. Popovski úr elmondta, hogy az orvosi gyógyászati kérdéseket, a pilóták képzését, helikopter és repülő pilóták képzését is közösen lehetne végezni. Erre gondolt ő, de mindenképpen arra van szükség, hogy a védelmi struktúrák, szervezés középpontjában kell, hogy legyen ez a az ötlet, ez az elképzelés. Bármilyen szinten tartjuk is a költségvetést, a mai szinten, vagy esetleg tovább csökkentjük. Hogyha ez a második forgatókönyv valósul meg, akkor a szoros együttműködés, a pooling and sharing még jelentősebbé válik. Van egy másik aspektus, mégpedig a kutatás és a technológiai fejlesztés támogatása a védelem terén. Sajnálkozhatunk azon, hogy alig egy százaléka a világ védelmi kiadásainak célozza a fejlesztés kutatást. Ez az arány elégtelen, ezt el kell mondani, és hogyha az EU globális világszereplő kíván lenni a technológiai fejlődés terén, akkor arra van szükség, hogy ez az irány prioritás legyen számunkra. Azt is jelzem, hogy az Európai Védelmi Ügynökségnek rendkívül fontos szerepe van e téren. Úgy gondolom, hogy ez olyan intézmény, amelyet alul értékelnek az EU tagállamok nagy részében. Természetesen ebben a jelentésben nagyon sok olyan elem szerepel, amelyet örömmel ismertetnék önökkel, de biztos, hogy ismerik ezeket eh, az ötleteket, és eh, az előbb elmondottak alapján továbbra is dolgozom a jelentésen. Az önök megjegyzéseit várom, és hogyha az idő megengedi, akkor a vita végén szeretnék hozzászólni. Jelen pillanatban ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm. Valóban ez egy nagyon teljes jelentés, és áttekinti mind azon kérdéseket, amelyeket jelenleg itt vizsgálni szoktunk, a magam részéről kiemelném azt, hogy mennyire fontos ennek a jelentésnek az a része, amely az európai ipari bázissal foglalkozik ki. A Barozó elnök úr múlt héten Strasbourgban megemlítette ezt a e, tevékenységet, ezt a témát, mint prioritást élvező témát, de hát ezt még meg kell erősíteni, és e, valóban talán arra kellene rávennünk az Európai Bizottságot, hogy még pontosítsa ezt az elképzelését, milyen stratégiát kíván folytatni, kialakítani, és hogyan kívánja megerősíteni mindazt, ami már ez idáig elindult. Geller úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Krisztof Lizeknek is köszönöm ezt a kitűnő jelentéstervezetet. Nyilván nem véletlenül állapodtunk meg abban, hogy itt ezt a témát megvitatjuk a szakbizottságban, ennek időszerű oka van, és a pénzügyi válság talán most egy esét is jelent ahhoz, hogy az együttműködést bővítsük azon területeken, amelyeket megemlít a jelentés. Örülök annak is, hogy a tanácsban a miniszterek hajlandóságot mutattak. Persze most a lényeg az, hogy mindezt a gyakorlatba átültessük, és e tekintetben egyetértek a kollégával. Az Európai Védelmi Ügynökség egy központi fontosságú hely, ahol a koordináció megvalósulhat, ahol ez a védelmi tervezés valóra válhat. Ott lehet gondoskodni arról, hogy a tervezés tényleg kompatibilis, és hogy aztán valós együttműködési lehetőségek kristályosodnak ki tényleges projekteknél. A már létező elemeket össze lehet kapcsolni, tehát a pooling and sharing lehetséges, hogy itt ezt az angol kifejezést használjam, a pooling and sharing kifejezést. Van egyfelől 300 regisztrált projekt, 300 projektet állítottak össze, most pedig a lényeg az, hogy a gyakorlatban ebből mit tudunk kihozni. Itt mi a szakbizottságban látjuk, hogy kik azok, akik a háttérből, a politikai szinten mozgatják a rugókat. Nyilván rajtuk múlik most mindez, és az intézményi bázis ez adott a különböző országokban, különböző területeken, a védelmi ipar területén, de egyértelműen látnunk kell azt, hogy mindig egy olyan helyzettel konfrontálódunk, amelyben ugye a nemzeti kormányok először azt vizsgálják meg, hogy mi az, ami saját érdekeik szempontjából előnyös. És hogyha távoli területeken vannak a központok, olyan területeken, ahol a védelmi ágazat munkahelyeket tud teremteni, illetve megtartani, akkor ez egy kormánynak egy elsődleges érv. Ha egy adott távoli térségben semmi más nincs, akkor ezt a fajta struktúrát fenn kell tartani, és hogyha ez a megfontolása egy nemzeti kormánynak, akkor természetesen nehézkessé válik az, hogy közösen, európai szinten a helyzet egészét áttekintsük. Úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Kérdés, hogy hogyan tudunk elmozdulni egy ilyenfajta megközelítéstől, ami tulajdonképpen érthető, de az igazság az, hogy azért ez mégsem megfelelő mert ennek végeredményben mindig az az eredménye, hogy nem lépünk előre. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban egy módosítást kidolgozok majd, mert ezzel a ponttal nem találkoztam így kifejezetten a jelentésben. A regionális szintű politikusok, akik ugye egy adott térségben nagyobb összegekkel rendelkeznek, velük lenne érdemes fontolóra venni, hogy a kettőt hogyan tudjuk megvalósítani. Tehát bizonyos térségeket fejlesztünk, ugyanakkor el kell fogadnunk talán azt is, hogy bizonyos közös projektek amelyek európai szintű projektek adott esetben nem egy adott távoli térségben válnak valóra, vagy egy ilyen távoli térségben található gyárban. Tehát a nemzeti politikusok attól tartanak, hogy a közös projekteknél talán ők lesznek a vesztesek, mert egy adott struktúra megszűnhet. Úgy gondolom, hogy a regionális szintű politikusok, a regionális politikusok azok, akik jó tárgyaló partnereink lehetnek ahhoz, hogy egy közös megoldást találjunk. Mert a védelmi ágazaton belül ki kell használnunk maximálisan a szinergiákat, hogy a pénzügyi hiányokat valahogy megpróbáljuk áthidalni. Köszönöm. Merci. Nagyon szépen köszönöm, és Nikolaj asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, Lizek úrnak szeretnék gratulálni ehhez a terjedelmes és eh, nagyra törő jelentéshez. Ez nagyon sok témát lefed, és eh, az ajánlások is nagyon jelentősek. Szeretnék arra rámutatni, hogy a védelmi ágazat ugye nem főszereplője a válságnak, hiszen ez a válság ugye érinti persze ezt az ágazatot is, de hosszú ideje nehéz már a helyzet a védelmi iparon belül. Úgy gondolom, hogy arra kell törekednünk, hogy egy olyan megoldást találjunk, amely által egy esélyét tudjuk változtatni ezt a válságot. Úgy gondolom, hogy újra kell értékelnünk az összes védelmi prioritást jelenleg. Sajnálatos módon az együttműködésnek e területen nincs hosszú hagyománya, már pedig most eljött az együttműködés ideje, a tagállamok közti együttműködésé. Amikor megnézem a közös megközelítésünket, akkor azt látom, hogy nagyon jó együttműködés létezett már a múltban, ugye a Eurofighter egy régi projekt már, de az együttműködésben ez nagyon jó példát jelent. És vannak más sikeres projektek is. Kérdés tehát, hogy miért ne tudnánk előmozdítani jelenleg az ilyenfajta együttműködést. Sajnos nem sok tagállam képes most arra, hogy a képességeket fejlesz -e a jövőben. Ebben a jelentésben az interoperabilitás kérdését is meg kell vitatnunk, mert noha van képességünk arra, hogy a fenyegetettségre választ adjunk, biztosítanunk kell az interoperabilitást is, a különböző védelmi rendszerek közti átjárhatóságot. Olcsóbb, hogyha így reagálunk, és éppen ezért jó lenne, hogyha szoros együttműködésre törekednénk, hogy előmozdítsuk a határon átnyúló együttműködést. Ugyanígy a védelmi beszerzésekkel kapcsolatos magatartási kódexet is meg kell vitatnunk, mert nagyon fontos, hogy az átláthatóságot és a versenyt a tagállamok elfogadják ezen a területen, de sajnos nem sok tagállam csatlakozott ehhez a projekthez eddig. Ugyanakkor arra kell ösztönöznünk az összes európai országot, hogy vegyen részt ebben a projektben, mert így elkerülhető a korrupció a védelmi beszerzések területén. Erről ugye nem esett szó, de sajnos ebben a rendszerben igenis jelen van a korrupció. Ugyanígy meg kell vitatnunk a Helsinki célkitűzést is. Ugye a régi projektet nem értékelték, de ez a projekt még mindig létezik. És ez a Szentpétervári feladatokat képesnek kell, képes kell, hogy legyen arra, hogy a Szentpétervári feladatokat végrehajtsa. A Lékeni csúcs ugye meghatározta 2010-ig a célokat ezzel kapcsolatban. Továbbá a csendőrségi erőkkel kapcsolatban sem találtam észrevételt ebben a jelentésben, márpedig ezt is szemügyre kell vennünk, hogy az összes fajta fenyegetettségre reagáljunk. Ha megnézzük a szoros együttműködést, akkor láthatjuk, hogy ez a fajta erő rétve, részt vett a különböző projektekben, tehát ösztönöznünk kell a tagállamokat arra, hogy fejleszék ki az ő képességüket és az Európai Rendőrség képességét is, hogy reagáljon a helyzetekre. A Lisszaboni csúcson a számítógépes védelmi stratégiáról is szó esett, ezt ugye a jövőre kell megvalósítani. Úgy gondolom, hogy meg kell vitatnunk ezt a fajta új fenyegetettséget is, tehát reagálni kell erre is. Éppen ezért azt javasoltam különböző módosítások formájában, hogy a tagállamok vegyék szemügyre közelről ezt a fajta fenyegetettséget, és valamilyen fajta védelmi kapacitást dolgozzanak ki, hogy fellépjenek ezzel szemben. A védelmi berendezések, illetve felszerelések piaca szintén a vita tárgyát kell, hogy képezze. Sajnos az offsetről itt a parlamentben eddig nem esett szó, de ugye ennek a jogi oldalát illetve a szerződéssel kapcsolatos vonatkozásait meg lehet vitatni, de vannak bevált gyakorlatok az offsettel kapcsolatban, és nagyon sok tagállam, amely részt vesz a védelmi iparban, él ezzel a lehetőséggel. Számunkra az egyik fő prioritás az, az, hogy megtartsuk az Európai Unión belül a munkahelyeket ebben az ágazatban, és előmozdítsuk az EU-nak azt a képességét, hogy korszerűsítse ezt az ágazatot, és részt vegyen a versenyképes projektekben. A, a megkettőződéseket mindenképpen el kell kerülnünk, és fel kell használnunk a tagállamok kapacitását arra, hogy a lehető legjobb módon korszerűsítsék a felszereléseket, és talán egy kicsit ki lehetne térni az európai védelmi beszerzésekkel kapcsolatos irányelvre is. Vannak ugye javaslatok ezzel kapcsolatban, persze nem most van itt az ideje annak, hogy ezeket a módosításokat itt megvitassuk, de úgy gondolom, hogy ez a jelentés akkor is kitűnő, és szakbizottságként lehetőségünk nyílik most arra, hogy egy új tendenciát vezessünk be, és ismét fellendítsük a vitát egy közös védelmi politikával kapcsolatban. Kupa. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzetközi pénzügyi válság igen nagy próbának teszik ki a nemzetközi védelmi kiadásokat, de vannak itt hatékonysági kérdések, amelyekkel sürgősen foglalkozni kell. Szeretnék gratulálni Liszek úrnak az aktuális jelentéshez. Nincs a költségvetési fegyelemnek igazi alternatívája, és ezt eh, az összes EU tagállamnak figyelembe kell vennie. Ennek ellenére, hogy a legtöbb kollega már elismerte, ezt lehetőségnek kell látnunk, és nem pedig zsákutcának. A strukturális reformokat végre kell hajtani nemzeti és EU szinten, bölcsebben kell az erőforrásokat befektetni, beruházásokat végezni, és a pooling and sharinget, a képzést, a technológiát közösen kell végezni, valamint közös erőfeszítéseket kell tenni a kutatásban és az innovációban. Ez az első vita, így öt általános megjegyzést szeretnék tenni, majd a következő vitában részletekre is rátérek. Az első megjegyzésem a következő. A vitát a védelmi, a biztonság és védelmi politika keretébe kell elhelyezni, figyelembe véve az EU előtti kiadá, kihívásokat. Meg kell vizsgálni a fenyegetettséget, és azt is, hogy hogyan lehet hiteles szereplő az EU nemzetközi szinten, hogy tud főként a szomszédságban hatékonyan fellépni válsághelyzetben. Az EU biztonsági stratégiát rendszeresen át kell tekinteni, a közös célokat, figyelembe véve a pénzügyi válságot, ez azt jelenti, hogy az erőket összpontosítanunk kell, és együtt kell lépnünk maximálisan. Második megjegyzésem, az összes fenyegetettséggel nem lehet katonai eszközökkel megküzdeni, hanem arra is szükség van, hogy nem katonai eszközöket vessünk be Erről szeretnék egy bekezdést látni a szövegben, milyen nem katonai eszközei vannak az EU-nak etére. Másik, az európai vállalatok iparágak felállása koncentrálódik, és a 37-es bekezdésben szó van arról, hogy milyen veszélyeket jelent ez a foglalkoztatásra, a munkahelyekre. Hogyha ez a koncentráció szükséges és elkerülhetetlen, akkor ezt lehetőségként látni azért, hogy az európai ipari alapot megerősítsük, remélhetőleg ezzel új munkahelyek is létrejönnek. És a, ez arra is megoldás, hogy egyre drágábbak a katonai eszközök a specializáció, az európai vállalatok, iparágak kiegészítése is számításba kell, hogy jöjjön. Meg kell nézni az innovációt gátló nehézségeket, és az együttműködést kell fokozni, valamint a versenyképességet az EU szintjén és világszinten. sorban Mindenképpen támogatnunk kell az Európai Védelmi Ügynökség szerepét, koordinálni kell, tervezni kell a közös kutató tevékenységet ez szempontból. Mégis szélesebb részvétele hívok fel a közös programokban, kiemelem, hogy egyetlen tagállamot sem szabad kizárni ebből, legyen ez a, az elv. Nem, ne az iparra összpontosuljon ez a folyamat azért, hogy az EU valóban a társadalom valós igényeit ki a téren. Utolsó megjegyzésem, a pooling and sharing, mint utolsó kezdeményezés, ezt üdvözlöm. Ugyanakkor további lépéseket eh, szeretnék kérni, igazi együttműködést európai szinten. Pozitív eh, példa Például itt Olaszország és Spanyolország csatlakozott a Weimári kezdeményezéshez. Az európai védelmi politikát is erősíteni kell, legyen ez a közös legfontosabb cél. Még egyszer köszönöm Liszek úrnak, hogy ennyire produktív vitát lehetővé tett számunkra. Legközelebb sokkal részletesebben fogok szólni. Köszönöm. Köszönöm, Konberg asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönték Liszek úrnak az érdekes, átfogó jelentést. Igen érdekes, hogyha a gazdasági válságot előnyé fordítjuk át, változtatjuk, és megnézzük, hogy a közös védelmi biztonsági politikában hogyan tudjuk ezt hasznosítani. Először is elnézést kérek Werner Butikofer kollégám, aki a zöld árnyék jelentéstevő, nem tudott eljönni, elnézést kér, és engem kért meg arra, hogy mondjam el, érdekli őt ez a vita, főleg a 29-től 32-ig tartó bekezdések. Biztos, hogy sikerül majd kompromisszumra jutni itt. Az elhangzott megjegyzésekhez szeretnék hozzáfűzni néhány gondolatot védelmi biztonsági politika terén és a, védelem, a védelmi ipar együttműködésével kapcsolatban. A közbeszerzés szabályai, az erre vonatkozó szabályzat szerepel a jelentésben azért, hogy a védelmi ipar ezt hasznosítsa, és itt az ügynökség a főszereplő. Az Európai Védelmi ipar nem csak az EU piacon, európai piacon, hanem a világpiacon, az exportpiacon is versenyben van. Szeretném megkérdezni Liszek urat, hogy látja ezt a versenyt, hogyan lehetne ezt, e, ennek szerkezetét átalakítani. Ez az egyetlen mód a változtatásra, a másik pedig az európai védelmi ipar nemzetközi vététele hogyan eh, is néz ki ma ez az iparág, és hogyan alakul a jövőben, hogy lehet a nemzetközi tulajdonlást eh, bevezetni e téren. Köszönöm, Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Az előttem szólók számos megjegyzéséhez csatlakozni tudok, főleg ahhoz, amit Kopászony mondott. Ugyanakkor még ezt szeretném egy kicsit megerősíteni. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban egy nagyon ellentmondásos helyzetben vagyunk. Véleményem szerint az első ellentmondás pontosan az, hogy talán sokkal több most ugye a béke Európában, vagyis gyakorlatilag semmilyen oldalról nem fenyeget támadás bennünket. És ennek ellenére lényegesen magasabbak a védelmi kiadások, és éppen ezért Európán kívül sokkal több a katonai beavatkozás. A következő ellentmondás pedig alapvetően az, amiről itt vitázunk, nevezetesen az, hogy egyre szűkösebbek a források, ugyanakkor egyre jelentősebbek az igények a katonai ágazat részéről. Egy további ellentmondásra Gáler úr már rámutatott, ezek a gazdasági érdekek a nemzetállamokon belül, és a katonai ipari ágazat érdekeiről van itt szó. Kopa asszony, valamint az előttem szóló is megjegyezte, hogy ennek kapcsán fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy igazából ki az, aki meghatározza a kiadásokat, maga az ágazat, a védelmi ipari ágazat, vagy pedig a tagállamok, vagy egyáltalán egy fenyegetettségi helyzet. Hazám felfogása, és ez az alaptörvényben is szerepel, én pedig elkötelezve érzem magam ez iránt. Ez azt tartalmazza, hogy a német hadsereg egy védelmi hadsereg, és e tekintetben nem látom szükségét annak, hogy ez másképp legyen. És hangsúlyoznám még egyszer, hogy a terület, egy adott terület fenyegetésé, fenyegetettségéről van szó. A következő ellentmondás, amelyet tapasztalok, az az, hogy növekednek a védelmi kiadások, ugyanakkor az éhezés is világszerte és egyre nagyobb a spórolás az adott országokon belül, tehát a lakosság az, aki megfizeti a számlát. Görögországban például óriásiak a megtakarítások. Noha Németország és Franciaország nagyon nagy védelmi szerződéseket kötött Görögországgal, és Görögországban még mindig nagyobb a védel, nagyok a védelmi kiadások, már pedig senki sem ösztönzi az országot arra, hogy ezeket lejjebb szorítsa továbbá. Állandóan hangsúlyt helyezünk az európai értékekre, az európai értékközösségre, másfelől azonban fegyvereket szállítunk a válság övezetekbe, és ezt nem tiltjuk. És a Guen ebből a, a következő következtetést vonja le. Egy valós leszerelés egészen arra a szintre, amit szükségessé tesz egy adott terület védelme, ez nagyon távoli, és ez még nagyon messze van. Éppen ezért egy jelentést fogunk elkészíteni ezzel kapcsolatban, mert számos területen alapvetően más nézetet képviselünk. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Még kettő hozzászólóra van lehetőség. Kelem úr először is. I think, uh, it's a very good... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Lizek úr egy rendkívül drámai helyzetet szólít meg, és számomra az egyik kulcs szavajnak a jelentésnek az unprecedented cuts, tehát az európai védelmi kiadásokban a precedens nélküli karcsúsítás. Ez pedig azt hiszem, hogy a védelmi kapacitásunk hitelességét alá fogja ásni, hiszen a forrásaink továbbra is szűkösek lesznek, és kérdés, hogy akár két-három egyidejű válsággal hogyan tudunk megbírkozni, ha ezek felmerülnek. Ha pedig Európa még mindig arra hivatott, hogy globális szerepet töltsön be, akkor ugye ebben a jelentésben szerepel ez. A 27-ek Európájának kollektív védelmi kiadása az USA védelmi kiadásainak csak egy harmadát eh, teszi ki. Úgy gondolom, hogy számos eh, lényegi probléma merül fel, és ezeket Lizek úr is említi. Az egyik eh, ezek közül a kapacitások összekapcsolása, pooling and sharing. Ez nem egy opció kell, hogy legyen, hanem egy szükség. Továbbá a kutatás és a technológia szerepe a védelmi kiadások vonatkozásában. Ez ugye a teljes kiadások pusztán 1%-át teszi ki, ez pedig hát drámai, ez rendkívül csekély összeg. Aztán pedig ugye a, a felszerelések szabványosítása Itt is ugye túl kell lépni a nemzeti érdekeken. De úgy gondolom, hogy ez szintén egy kulcsfontosságú elem a hitelességünk szempontjából. Ha tényleg komolyan gondoljuk az európai védelmet, akkor igenis túl kell lépnünk ezen a nemzeti felaprózódottságon, és meg kell próbálnunk konszolidálnunk és összekapcsolnunk az európai védelmi ipart. Elhangzott az is, hogy a pénzügyi válság egy esélyt jelent, hogy előrelépjünk. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy ez valóban egy esély legyen. Komoly erőfeszítésekre van tehát szükség. Arra számítok, hogy ezt a jelentést sikerül majd jóvá hagyni, és ezáltal a különböző pártokon át egy egyértelmű jelzést tudunk a bizottság felé és a tagállamok felé küldeni. Tehát remélem, hogy sikeres lesz ez a jelentés. Köszönöm. Merci, enfin, monsieur. Nagyon szépen köszönöm, és Guadier úrnak adom meg most a szót. Grazie, e... Io mi congratulo. Nagyon szépen köszönöm, és először is gratulálni szeretnék Lizek kollégának. Nagyon tartalmas munkát végzett, igazán részletességbe bocsátkozott, nagyon komoly ez a az anyag, amely előttünk van, és egészen biztos az, hogy ez egy kiváló alap ahhoz, hogy tovább lépjünk közösen, és valamennyi ö, frakció, amely képviselteti magát ebben a szakbizottságban, komoly munkát végezzen tehát. Kettő dolgot szeretnék kiemelni politikai szempontból, ezekre már részben kitért Koppá asszony, és a szociálisták és demokratáknak a nevében mi azt kérjük, hogy az említendő kérdésekben még tovább lehessen lépni, még jobban körül őket járni. Nagyon jó mm, javaslatok fogalmazottak meg, és igazándiból csak arról van szó, hogy hogyan lehet-e pozícionálni ezeket a, azokat a problémákat, amelyekkel szembesül a védelmi ipar a válság közepette, és hogyan lehet ennek megadni a politikai keretrendszerét. Persze ez a két témakör így össze is kapcsolódik. Ez lett az egyik dolog, amit kiemelnék, illetve az, hogy azt hiszem, hogy dönteni kellene, hogy melyik üzenetet kívánjuk hangsúlyosan megfogalmazni két különböző üzenet létezik. Az egyik az, hogy túlságosan keveset szán az Európai Unió úgy 200 milliárddal, ez mindössze csak egy harmada annak a költségnek, amelyet az Egyesült Államok szán erre a kérdéskörre. A másik üzenet pedig az lehetne, hogy mint hogy nem képzelhető el, hogy többet szánjunk erre a célra, és ugye az se igazán képzelhető el, hogy csökkentsük a, a keretet. Másként kellene, hogy elköltsük a pénzeket. Sokkal komolyabban kellene a dolgokat megközelíteni, meg kellene erősíteni ugyanezen keretek között az európai kapacitásokat, az európai védelmi kapacitásokat, ugyanis a 200 milliárd úgy jön össze, hogy a 27 nemzeti költségvetés forrásait adjuk össze. Ebből a közpénzből ö, sokszor olyan dolgokat állítunk elő, olyan dolgokat gyártunk le, amelyek egyik országban is, másik országban is léteznek, átfedések vannak, ismétlődések, hogy úgy mondjam. Tehát ez egy negatív folyamat, és a kiadásnak az eszközlése tekintetében úgy vélem, hogy rendkívül fontos, és a jelentés erre ki kellene, hogy térjen, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a felhasználást. Nagyon lényeges kérdésről van szó, mert hogy egyrészt hívei vagyunk annak, hogy megerősítsük a kapacitásainkat a vételmi területen. Ugyanakkor úgy véljük, hogy jelenleg nincs lehetőség arra, hogy az Európai Unióban a védelmi kiadásoknak az összegét növeljük. Áttérek most egy másik kérdéskörre. Nagyon izgalmas javaslatok fogalmazottak meg, itt a szemeszterekre vonatkozóan többek között, illetve a pooling and sharingnek a megerősítésére vonatkozóan. Valóban nagyon szép kifejezések ezek a pooling and sharing, de ugyanakkor hát ez rengeteg minden ö, egyéb fogalmat fed le, és úgy vélem, hogy a jelentésbe erre részletesebben ki kellene térdi a kutatási fejlesztési keretprogramnak a vonatkozásában, az Aténa programnak a keretében. Tehát egy sor olyan javaslat fogalmazódott meg, amelyeket osztok, de úgy vélem, hogy hatékonyabb lenne, erőteljesebbek lennének ezek a javaslatok, amennyiben az európai védelmi ágazat megerősítését szolgálnák Azaz olyan javaslatokra van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy egy igazi, közös védelmi politika alakuljon ki, amelynek megvannak a különböző elnevezései, rövidítései, egy igazi olyan ö, ö, KBVP-re van szükség, amely biztosítja a tovább lépést, kiemelve azokat a politikai pontokkal, amelyeket már korábban megfogalmaztuk, és egybetértek azzal, hogy nagyon teljes kér, körülnek kell ennek a jelentésnek kell lennie, és hát nem szabad, hogy csak a politikai kereteket fogalmazzuk meg ismételve mindazt, amit már elmondottunk, de meg lehet még erősíteni, azt hiszem, ezen további szempontokat a jelentésben, és szorosabb kapcsolatot össze lehetne hozni az itt megfogalmazott javaslatok között és a közös európai védelmi politika között, a közös védelmi eszközök területén. Erőteljes kötelezettségvállalásról van szó, gondolkodásról gondolkodás módváltozásról van szó. És hát olyan erőforrásokról is szó esik itt, amelyek a állami szuverenitásák hatáskörébe tartozik. És éppen ezért nagyon árnyalt megfogalmazásra van szükség, hogyan lehet összehangolni itt az intézményeket, az európai aspektust, és a harmonizációt hogyan lehet végbe véghez vinni. Ugye 27 nemzeti politika létezik, és hát hogyha ez így marad, akkor ez egy nagyon problematikus folyamat lesz. Na most tudom, tudom, hogy Lizek úrnak a javaslata mást fogalmaz meg, és hát ezt értem én pontosan, de azt gondolom, hogy egy pár megfogalmazására még tovább lehet figyelmíteni dolgokat. Köszönöm szépen, kiváló az jelentés máskülönben. Ennél köszönöm szépen, akkor megadnám a szót most még a jelentéstevőnek, hogy összegezze. Dziękuję bardzo. Panie... Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen köszönöm az összes koordinátornak, illetve az árnyék jelentéstevőknek is a rendkívül hasznos észrevételeikért. Számos konstruktív javaslatot hallhattunk, számos érdekes kérdést vetettek fel, és persze ezen kérdésekre most adni. Ha tudnék választ adni, akkor azt hiszem, hogy egy sokkal fontosabb tisztséget töltenék be itt az EU-ban. Kronborg asszony kérdezte például, hogy a verseny helyzete hogyan alakul a védelmi ágazaton belül. E, hallhattuk, hogy a tagállamokban számos e, nehézséggel küzd a védelmi ágazat, ez az ipar. Emlékszem, amikor ezt a jelentést előkészítettem, akkor egyeztettem valakivel, aki nagyon jól ismeri hazájában a védelmi ágazatot, és ő mondta nekem, hogy milyen módon tudnánk egy hatékony európai védelmi iparágat kialakítani. Ha például négy különböző gyár működik, ahol ugye az amerikaiak különböző gyárakat létesítenek, ahol repülőgépeket vagy helikoptereket gyártanak. Ennek eredményeképpen az Európai Unióban ezek a gyárak nem lesznek hatékonyak, mert nem tudnak kellőképpen exportálni. 16 különböző gyárban állítanak elő tankokat, három ugye ilyen gyár van az Egyesült Államokban, holott a kínálat, holott a kereslet Európában sokkal nagyobb, mint az Egyesült Államokban az ilyenfajta járművek iránt. És ugyanez vonatkozik a hadihajókra is. Nagyon sok hajógyár működik Európában, és csak két-három az Egyesült Államokban. Ezek tehát komoly lehetőségek, és számos egyéb példát is megemlíthetnénk, ugyanakkor probléma van a hatékonysággal. Különböző helyzetek adottak, és az ágazat gazdasági ereje sokkal rosszabb, gyengébb ez az ágazat, mint az Egyesült Államokban. Márpedig ez egy olyan aspektus, amelyet mindenképpen szem előtt kell tartanunk. És természetesen vannak egyéb politikai aspektusok is, amelyek fontosak. Az együttműködés rendkívül lényeges, és egy politikai üzenetet kell megfogalmaznunk a tagállamok felé nem csak a védelmi miniszterek felé, hanem a különböző gazdasági bizottságok felé, amelyek ezen parlamentekben, a különböző tagállamok parlamentjeiben működnek. Gáler úr például hangsúlyozta a regionális politikai együttműködést, mert a regionális politika egyre nagyobb hangsúlyt kap egy adott térség gazdaságpolitikájának kialakításában. Tehát ezek mind olyan elképzelések, amelyeket jobban ki lehet domborítani még a jelentésben. Amikor előkészítettem ezt a jelentést, többen kérdezték tőlem, hogy igazából kinek szól ez a jelentés, kit akarunk megszólítani ezzel a jelentéssel, és véleményem szerint ez a tulajdonképpeni kérdés. Természetesen ez a jelentés nem csak nekünk szól, hanem ez a jelentés a tagállamok belé politikusokat és a regionális politikusokat is meg kellene, hogy szólítsa. Éppen ezért még többet kihozhatunk ebből, van még idő, hogy együttműködjünk, és természetesen érdeklődéssel meghallgatom az összes javaslatukat, és remélem, hogy ki tudunk dolgozni egy olyan jelentést, amely nagyon határozott lesz majd, és így remélhetőleg többséget tud szerezni majd az jelentés itt a szakbizottságban is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm valóban itt egy első eszmecseréről volt most csak szó. Jelzem azt, hogy október 19-e a módosítások előterjesztésének határideje. Úgy tekintjük, hogy majd november 10-én tizedikén lesz alkalom arra, hogy ezeket a módosításokat megvitassuk, tehát egy hónap van előttünk. Tudom, hogy Krisztof Lizek a frakciókkal tartja a kapcsolatot intenzíven, és kérek mindenkit arra, hogy pontosan fogalmazza meg a javaslatot az elkövetkező hetekben ezzel a jelentéstervezettel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, most pedig áttérnénk a következő napirendi pontunkra, és kérem Alain Leroy-t, hogy csatlakozzon ide az elnöki pulpitushoz. Start and then and okay. Quanto al giorno? Molto messa, molto messa. Bienvenue. de Chypre et vice-présidence. Bien, chers collègues, nous... Pardon. Kedves kollégák, elnézést a picik is szünetért, folytassuk akkor a következő tapirendi pontunkkal. Nagy öröm fogadni Alain Leroy itt a körünkben. Néhány héttel ezelőtt fejeződött be a három évig tartott funkciója az ENSZ-nél, ahol főtitkár helyettes volt, és a béken fenteltő műveletekkel foglalkozott, gyakorlatilag a kék sisasokosoknak, kék sisasokosoknak volt a, az főnöke, az elnöke ellennek, hosszú tapasztalata van máskülönben, a különböző konfliktusok kezelésében és posztkonfliktusos helyzetekben, hagy emlékeztesek a Szerejevói funkciójára 94-95-ben, aztán Koszovóban járt el, akkor az ENSZ főtitkárának a képviselőjeként tevékenykedett. Ez egy olyan feladatkör volt a számára, amely gyakorlatilag egy megyei prefektusi funkcióval él ér fel, és utána pedig az Európai Uniónak volt a képviselője a volt jugoszláviai köztársaság Macedóniában, Skopjeban dolgozott, és Macedóniában így járt el azért, hogy a 2001-es konfliktusból ki lehessen kikerülni. Aztán Magadaszkárban is volt nagykövet, Franciaországnak a nagyköveteként járt ott el, azaz pontosan ismeri a különböző válsághelyzeteket. Az ENSZ és az ERU közötti kapcsolatok rendkívüli módon folyt, foglalkoztatja az ERU Európai Parlament külügyi szakbizottságának az életét, és ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió is aktívan jelen kíván lenni a konfliktusok kezelésében. Éppen ezért nagyon érdekelne minket, hogyan látja ön a kapcsolatrendszer, tehát ön, mint európai állampolgár, hogyan látta az ENSZ-nek a különböző szintjén azt, hogy a kapcsolatrendszer az ENSZ és az EU között hogyan alakul. Természetesen nagyon Érdekel minket mindazon tapasztalat, amelyet intézményi szempontból szerzett, mint hogy ön eh, kifejezetten az ENSZ keretén belül a békefenntartó műveletek főosztályát eh, vezette. Nagyon izgatna minket az is, hogy hallhassuk azt, hogy hogyan látja az operatív fellépéseket többek között Afrikában, Afrika ugyanis egy olyan terület, ahol a béke fenntartó erők jelentős mértékben jelen vannak. Aztán ott van Elefántcsontpart e tekintetben, ennek az ország tekintetében. Tudom, hogy első számú ö, szerepet töltöttek be, aztán ott van Dél-Szudánnak a kérdésköre, Kordofánnak a, a kérdésköre, és hát nyilván az afrikai kérdésekkel kapcsolatosan rengeteg mondani valója van, és talán az, hogy most már ö, kilépett az ENSZ köréből, szabadabban beszélhet, de természetesen hiszen nem szeretnénk visszaélni a lehetőséggel, és nyilvánvalóan csak azt mondja el, amit el kíván mondani. Aztán pedig Paskú alelnök úrnak is megadnám a szót, mert hogy tudni kell ez, hogy ez egy közös ülés az AFET, azaz a külügyi szakbizottság és a SZEDE, a Védelmi Szakbizottság között. Welcome you. Köszönöm, elnök úr, én is szeretném üdvözölni önöket a külügyi bizottság nevében. Ahogy kollégám Danzsa elnök úr említette, ön technikailag is képzett, és belső intézményi tapasztalatokat is szerzett Franciaországban és máshogy, és a külügyek terén is, különösen az ENSZ-ben. És, ahogy mondta, ön igen nagy tapasztalatok birtokában van, ezekről szeretnénk ma hallani. Úgyhogy kérem, szóljon hozzá, és mondja el a beszédét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és hogy üdvözöljem mindkét szakbizottságot, a fedet is és az afetet is, üdvözlöm képviselő hölgyeket és urakat is, és valóban, mint volt ö, ENSZ főtitkár helyettes fogok beszélni. Augusztus 23-áig tartott a megbizatásom, az utódom a tegnapi napon tett esküdt az új funkciójában. Négy kérdéskörre szeretnék most kitérni majd, kis történelmi áttekintést adnak először, aztán kitérnek a második alpontomban, vagy ponton, főpontomban, ahogy tetszik, néhány konkrét esetre, a szudáni helyzetre, Kongóra, Elefántcsortpartra, talán Líbiával kapcsolatosan is egy pár szót ejtenék, illetve semlegesen Afganisztánnal kapcsolatosan is megnyilvánulnék. És harmadik pontként pedig kiemelném azt, hogy mi szorul reforma, negyedik pontban pedig azt említeném meg, hogy mit itt teszünk az Európai Unióval együttműködve, és hol lenne még tovább lépése lehetőség. És mint volt EU-s képviselő, hát pontosan tudom, hogy milyen javaslatokat lehetett területen megfogalmazni. Na most először is nézzük a számokat. Az ENSZ esetében 120 ezer szeméről van szó, 82 ezer katona, 16 ezer pedig rendőr vagy csendőr, és 22 ezer civil szeméről van szó, tehát azt szokták egyesek mondani, hogy az amerikai Egyesült Államok hadserege után ez a második számú bevetett hadsereg, bevetett hadsereg. 8 milliárd eurót tesz ki nagyjából a költségvetésünk, ez egy eléggé jelentős összeg, amely összeg máskülönben 10 év alatt felment ugye 20 ezerről, ugye 120 ezerre, és gyakorlatilag itt a kék sisasokosról beszélek, ez azt jelenti, hogy ilyen változások következetben 2011-ben újabb két művelet jött létre, létre, az egyik Szudánban, a második pedig Dél-Szudánban, aztán van egy kis hotspot, az Abiei régió, a Dél és az Észak-Szudán közötti régióban egy újabb művelet, ezt nem terveztük eredetileg be, de mégis ez lehetővé teszi azt, hogy gyorsan reagáljunk a különböző kialakuló válságokra. Mindenből láthatják, hogy jelentős tétről van szó. Az 1948-ra nyúlik vissza az első békefenntartó tevékenységükkel, még akkor is, hogy ez így van, amely a UN Super UN Observation Missionről van szó, az UNSZO rövidítése hallat neveztük ezt el. Ez továbbra is létezik azóta is a közel-keleten, és hát még három-négy egyéb példát is tudnék említeni. Kashmirbe jött létre az egyik ilyen művelet 49-ben, ez egy pici egység, de mégis létezik. Akkor van a 64-ben létrejött ciprusi egységünk 800 fővel megfigyelési tevékenységet végeznek, a szeparációs vonalat követik nyomon, és a Golán fensékon kialakult, az Jöndorf 74-ben kialakult műveleti egységünk, megfigyelést végeznek 74 óta, és azt nézik, hogy a szemben álló erők, a szíriai, illetve az izraeli erőknek a tevékenység hogyan alakul a Golán fenséken. Tehát ez egy így hagyományos tevékenységünk, hogy úgy mondjam. Ezen felül pedig vannak az új békefenntartó tevékenységek. Ezek nem így néznek ki, mint a klasszikusak, ezek sokkal szélesebb körűek és multidimensionálisak. Ugye Kongról esett már szó a Demokratikus Kongói Köztársaságban, a fellépésünk, a missziója az ensz 40 egy feladatot lát el a biztonsági tanácsnak a megbízásából. Azaz segíteni kell, támogatni kell a hivatásos hadsereget a, a lázadók ellen, biztonsági műveletek, integrációs műveletek, tehát 41 feladatból áll az ellátandó tevékenység, több tucatnyi oldalt tesz ez ki leírva, és hát ebből is láthatjuk azt, hogy politikai szempontból sokkal összetettebb feladatot kell most már ellátni. Talán most kitérnék arra is, hogy milyen új kihívásokkal szembesülnek az ENSZ-nek a missziói, és mivel járulhat hozzá az Európai Unió mindezekhez kettő dolgot, vagy talán hármat is emelnék ki. Az első új dolog az, hogy megvan ez a multidimenzionális feladatkör, tehát sokoldalúság, sok feladat jellemzi a tevékenységüket. A másodrészt pedig sokkal erőteljesebb erőkkel vagyunk jelen, tehát itt ugye az ensz a közgyűlése jóvá hagyta azt, hogy önvédelemből szeret, használhatjuk a fegyvereinket, de a mandátumunk betöltéséhez is, ugye ez történt Elefántcsontparton, és erre utalt elnök úr, de Kongóban is így jártunk el, vannak olyan támadó helikoptereink, amelyek lőtek is bonyolult helyzetekben a, rebellion, a rebelisek ellen, a lázadók ellen, és ilyenkor valóban a kéksisesrakok léptek föl, de erőteljesebben, mint korábban. Európában. A harmadik új terület pedig az, és a e tekintetben az, az EU-s katonák és az EU-s politikai tapasztalat segített minket, ez a civileknek, a polgári lakosságnak a védelmével kapcsolatos. Mikor újabb és újabb feladatot kapunk, és a polgári lakosságnak a védelmét kell biztosítanunk, akkor a dolog elég egyszerű. Nevezetesen azt szoktuk megfogalmazni a feladat ellátadatban, hogy védelmezni kell a polgári életet within the limits of its capacities. Tehát a képességnek a keretén belül. Ez persze nagyon könnyű így megfogalmazni a biztonsági tanácsnak, a BT-nek, de megvalósítani a helyszínen sokkal nehezebb. Ugyanis a katonáink ugye nem arra lettek kiképezve a bóvó, hogy a polgári lakosságot védelmezzék. Ugye ez nagyon sajátos a polgári lakosságnak a védelme, egészen más, mint a katonai feladatok ellátása. Azaz egy egészen más típusú feladatról van szó, már pedig alapvető feladatról van szó, a mandátumokban ez megfogalmazódik, ugyanakkor rendkívül összetett ez a feladat, és e tekintet ebben a kérdéskörben rendkívül összetett stratégiákat dolgoztunk ki, azért, hogy tovább javítsuk a tevékenységüket. Nem tökéletes még a tevékenységünk, és még sajnálatos módon megölnek személyeket ott, ahogy, ahol jelen vagyunk akár, és különböző nemi erőszakokra kerül sor, de ennek ellenére már tovább léptünk, az utóbbi években azt hiszem, hogy sikerült, sokat fejlődünk. Ez a három-négy olyan kérdéskör, amelyet mindenképpen nagyon erősen foglalkoznunk kell. Most pedig kitérnék néhány olyan válságra, amelyel érdemes foglalkoznunk a tapasztalatoknak a fényében. Először is Szudánnal kapcsolatosan. Kettő dolgot emelnék itt ki. Vannak a jól sikerült dolgok, és vannak a jelenlegi nehézségeink. Ami jól sikerült, az az, hogy januárban, 2011 januárjában az év elején megtörtént a népszavazás. És találkoztam az európai kollégáimmal, és hát néhány hónapal korábban senki nem gondolta volna, hogy békesség keretében fog zajlani a népszavazás, és aztán szeptember 24-én, akkor, amikor az ENSZ közülésnek a mentén kb. 15 államfővel összeültünk, Obama elnök is jelen volt máskülönben, ez mutatja, a fontosságot tulajdonítanak a kérdésnek. Nos, sikerült akkor áttekintenünk a régiónak a helyzetést, és sikerült elérnünk azt, hogy Kártum, illetve a dél-szudániak figyelembe figyelembe vegyék az újabb fejleményeket, a békésebb eh, fellépést, és azt hiszem, hogy a szudáni eset jól mutatja azt, hogy a politikai nyomás az amerikai részéről nagyobb volt eh, ezúttal, mint az európai eh, nyomásgyakorlás. Én európai állampolgárként jobban szerettem volna, hogy az Európai Unió erőteljesebb nyomást gyakorol. Ezt többször is megfogalmaztam a COPS-ban, és jeleztem, hogy Szudán a legnagyobb afrikai ország. Ez az az ország, ahol előfordulhat, hogy, hogy szétválik az ország, és ez destabilizálhatja a teljes kelet-afrikai övezetet, és ennek is meg lenne a következménye az Európai Unióra, sőt Európára, és éppen ezért úgy gondoltam volna, hogy az Európai Uniónak nagyon előjelentétet kellett volna tanúsítani. Aztán az Egyesült Királyság Márnesz asszonynak az személyében kinevezett egy képviselőt az Európai Unió, de úgy szerettem volna, úgy gondoltam volna kívánatosnak, hogy erőteljesebb ez az Európai Uniós jelenlét, ezt csak jelzem zárójelben. Hát ennek most a kongói, illetve még mielőtt Kongóval foglalkoznék, még egy dolgot mondanék Szudánnal kapcsolatosan. Még nem oldódott minden meg. Világos az, hogy a 193. tagja lett a dél-szudáni állam az ENSZ-ben, és hát támogatnunk kell ezt az új államot, a capacity building, az intézmények megerősítése keretében. Hatalmas országról van szó, azaz Franciaország méretében, illeti, ez az ország 7000 emberrel vagyunk jelen, és tudni kell azt, hogy a dél és a, az észak közötti kapcsolat és az, a dél kordofán és a kék Nílusnak az állama olyan övezetet képviselnek, amelyek tekintetében még harcok folynak legalábbis dél kordofánban és véleményem szerint az európai befolyás nagyobb lehetne, a jelenlét nagyobb ö, nagyobb hatást lehetne kifejteni Kartum esetében, Juba, Juba esetében, és azt hiszem, hogy tudni kell azt legalábbis, hogy ugye harcok vannak, halottakkal nap mint nap, és többek között a Kordofán déli részen, Dél-Kordofánban, illetve a Kéknélus államban. Éppen ezért úgy vélem, hogy a politikai befolyás és fellépés erőteljesebb kell lenni. És hát ott van még Darfurnak, Darfurnak is helyzete, és a kitelepítetteknek a kérdése. Tehát Szudán továbbra is egy olyan ország, amelyre to- továbbra is oda kell figyelni erőteljesebben az Európai Uniónak kiérdemelt módon. Kongói Demokratikus Köztársaság szintén nagyon nehéz a helyzet, hatalmas ország, mint tudjuk, és az államnak gondjai vannak a kormányzást illetően. Az ENSZ már a 60-as évek óta jelen van, emlékszünk 61-ben Dargamácser halálára, amikor Kongóban, Kongóba látogatott. Egyébként 50. évfordulóját nemrégen ünnepelték, vagyis emlékeztek meg az 50. évfordulóról, Stockholmban én is jelen voltam. Már nincs külföldi hadsereg Kongó területén, úgyhogy békésebb a helyzet. November 28-án elnökválasztások és parlamenti választások lesznek, megvannak erre a feltételek. Szerintem sikerült is stabilizálni a helyzetet. Az ENSZ az európai erők segítségével Belgium is kölcsönadott számunkra erőket, úgyhogy jelentős összefogás volt. Több is történhetett volna. 2008. novemberében, amikor hivatalba léptem, Guma város keleti részét a lázadók fenyegették, ez az egyik fő keleti város, és akkor kértem a főtitkárt, írjon alá egy levelet, hogy a főképviselővel, külügyi főképviselővel egy harci csoportot, európai harci csoportot lehessen oda küldeni két-három hónapra. Negatív volt a válasz, pedig én úgy éreztem, hogy az európai részvétel szükséges lenne. A lényeg az, hogy aztán a helyzet szerencsére stabilizálódott másik eset elefántcsontpart. Szerintem mindenki tudja, hogy ott mi történt. Ezek friss, viszonylag friss események. Összességében ma a helyzet elefántcsontparton stabilizálódott. Volt egy választás tavaly novemberében. Az eredmény vitatott, de a szabályosan megválasztott elnök vezeti az országot, stabil a helyzet. Körülbelül 3000 halálos áldozat volt a választások előtti összecsapásokban nemzetközi bíróság vizsgálja a felelősöket, és az elnököt bíróság elé állítják. Ami az ensz illeti, elindítottam, megnyomtam a gombot ahhoz, hogy nehéz fegyverekkel nehéz fegyverek esetében, egyébként ez Bagbo elnök indította be, 1975-ös határozat alapján az ENSZ közbelépett, egyébként egyhangulag szavazták ezt meg Elefánt part esetében, és engedélyezték számomra, hogy nehéz fegyvereket vessünk be. A főtitkár utasítást adott, hogy új fegyvereket vessünk be a nehéz fegyverek ellen, de ez fontos lecke volt tanúság, mert tudtam, hogy itt egy igen erős, a Likorn francia erő is jelen volt, és ez az erősítés, ez nagyon fontos volt, néhány nap leforgás alatt játszott le minden a kék sisakosok segítségével, a nehéz fegyverek erejével sikerült közbelépni. Néhány szót szerettem volna erről is szólni. Egy szó még Líbiáról, gyorsan fogok erről beszélni. Ott békefenntartó művelet nincs. Mindenki ismeri az ENSZ mandátum alapján történt NATO beavatkozást. Rasmussen NATO főtitkár úr, amikor Ban ki ullal találkozik, mindig megnyugtatja, hogy az összes művelet, tehát illetően most az új koncepció alapján zajlanak ezek a műveletek, ENSZ jóvágyés alapján, de békefenntartó erő nincs. Szeptember 16 óta, a 2009-es határozat óta az ENSZ feladata a polgári jellegű, előkészíteni a választásokat, a, az alkotmány kidolgozását, a rendőrség képzése, de békefenntartó feladat nincs. Van azért egy kontingensünk, nem békefenntartó, hanem a tűzszünet ellenőrzésére szolgáló előkről van szó, több európai ország ebben részt vesz. Ezt azért készítetik elő, hogyha változik a helyzet, a tűzszünetet állandóan ellenőrizni kell. Azután az események más fordulatot vettek, és az idéglenes tanács nem tartotta szükségesnek azt, hogy békefenntartó erők érkezenek. Most a polgári együttműködésben veszünk részt. Hasonló jellegű műveleteket folytatunk Afganisztánban is, ismerik az ISAF-ot, a FIASZ-t, fontos műveletek zajlanak ott a jogállamiság kiépítése érdekében. Ennyit szeretem elmondani, majd a kérdésekre válaszolok etéren. Majd a az európai együttműködésről beszélek, de szerettem volna elmondani, hogy 15 műveletünk van, 48 óta a közgyűlés és a biztonsági tanács 64 eh, műveletet bízott ránk, 49-et már lezártunk, most már 15 van csak érvényben, Haiti, Timor, Koszovó, Libéria területén. Keveset beszélnek erről, de akiket ez érdekel, azok tudják, hogy eh, az év végén Libériában választások lesz, Timoron eh, márciusban lesz választás, és amikor a béke Nobel-díjas eh, az ENSZ-be érkezik, akkor elmondja, hogy enélkül káosz lenne az országban. Ez hasonló más eh, területeken is. A kungói kudarcra mutat rá mindig a tömegtájékoztatás, de ami a többi műveletet illeti, ezek általában stabilitást hoznak a különböző országokban, ahol jelen vagyunk. Most pedig az EU-val való kapcsolatokra térnék rá, hol működtünk együtt a múltban, és hol tudnánk többet tenni. A múltban sikeres művelet volt idősorrendben, sorrendben 2003-ban az Artemis művelet Kongó keleti részén. Az EU két-három hónapig vett ebben részt, igen erőteljes volt a válság Ituriban, és volt ott békefenntartónk az NCC-ről, de nem tudtak mit kezdeni a lázadókkal, nem voltak elég erősek. Így az európai jelenlét fontos volt. Én is hat hónapja ott volt Ituriba, több mint két millió ember Ituriba vissza tudott térni a lakóhelyére. Az ENSZ stabilizációja stabilizációnak köszönhetően, de nem lettünk volna sikeresek, hogyha az EU az Artemis műveletben nem vesz részt másik az EUFOR 2006-ban, Kongói Demokratikus Köztársaságban. Itt lehetővé váltak az első demokratikus választások a Kongói Demokratikus Köztársaság egész területén, és az EU részvétele nélkül ez lehetetlen lett volna. Más művelet a közelmúltban, az EU for Csádban. Mint tudják, Darfur déli részén nagyon sok menekült található, nehéz eh, kényes körülmények között eh, érkeztek oda, igen, kényes volt a helyzet Csád déli részén akkor, és nem voltak standby csapataink akkor, így az EU eh, nehéz viták után végül is úgy döntött, hogy egy évre missziót küld Csádba, március 15-től, március 15-ig, 2008-tól 2009-ig, és 2009. március 15-én részt vettem Jamenában, ott, ahol az európai sapkát az ENSZI sapkára cseréltük ki. Ez mutatja, hogy az EU és az ENSZ között milyen jelentős az együttműködés. Az EU gyorsabban tud felvonulni, robosztusabban, van hogy az európai országok csak rövid időre kötelezik el magukat, például egy évre, az ENSZ viszont hosszú időszakra teszi ezt a felvonultatást, az erők felvonultatását. Minden nem volt tökéletes, az ENSZ és az EU között voltak problémák, például pénzügyi téren, de levontuk a tanulságokat, és reméljük, hogy a jövőben hasonló problémák nem lesznek. Másik eset, Koszovó jelentős misszió állomásodik ott, ez már csak reziduális, de egyébként 2008. novemberében, decemberében átalakítottuk az igazságügyi rendőri együttműködésünket az EULEX eh, felé toltuk el, vagy az EULEX-nek adtuk át. Koszovó, Szerbia problémáját ismerjük, itt az EU integráció, a eh, távlat, és éppen ezért legitim volt az, hogy az EU vegy át a feladatokat. Nem volt ez könnyű, mert ott napról napra, főként a határ eh, ellenőrzési posztokon nehéz a helyzet. Végül is az EU elkötelezte magát, és ez nagyon jó körülmények között zajlott ez a művelet. Egy másik területen is együttműködünk az EU-val. Az EU-POL és EU-CET, a Kongói Demokratikus Köztársaság, ezek kisebb EU műveletek a biztonsági területen működnek közre. a lehető legjobb lenne, hogyha ott egy hasznos, jó, ütőképes hadsereg jönne létre, és ebben az EU közreműködött. Ami a rendőri együttműködést illeti, sajnos 400 eh, rendőrről van itt szó, nehéz volt eh, ezt eh, a célt megvalósítani. Nem tudom, hogy több év után sikerült-e a 400 főt kiképezni. Kicsit bonyolult volt ez a művelet. Kicsit jobban alakulhatott volna Haitiban a közreműködésünk a földrengés után megtörtént a mobilizálás pénzügyileg és politikailag, de ami a csendőröket illeti, arról volt szó, hogy európai csendőröket vetnek ott be, de sajnos ez nem sikerült. Olasz, francia csendőrök érkeztek, de európai jellegű csendőri erők nem érkeztek a helyszínre Haitiban más műveletek. Atalanta, jól ismerik ezt, itt az ENSZ igen hálás ezért a műveletért, azért, mert az ENSZ hajóit rendszeresen kíséri az Atalanta, főként amikor Szomáliába élelmiszer segélyeket küld az ENSZ. Ugandában az EU katonákat képez ki, az átmeneti szomáliai kormány számára ez is igen jelentős misszió. Most pedig a magam véleményét szeretném elmondani. Itt van egy szakadék az európai befektetés, beruházás között. Az Atalanta esetében ez nagyon fontos, nagyon jelentős összeg. Talán még egy, még másfél millió eurót is eléri ez a befektetés. Tudjuk, hogy milyen veszélyek vannak ott, a kalózkodás, ez a falvakból szerveződik, és éppen ezért több rendőrt, katonát kellene Szomáliában kiképezni, azért, hogy a válság megoldódjon. És itt a, az offshore erőfeszítések talán sikeresebbek, de az onshore kevésbé, és ezt kellene javítani, ez volt a plusz megjegyzésem. Hogy befejezem, három területen tudna az EU tenni egy kicsit többet az ENSZ béke fenntartó műveletei sorában. Ezek a békefenntartó műveletek, mivel most a védelmi költségvetés, főként Európában jelentősen csökken. Obama képviselője is ezt elmondta. De a lényeg az, hogy nem tudnak, nem tud az EU most új mértékben koncentrálni, például Afganisztára, Irakban, Tudjuk, hogy nem akarnak csak tiszta európai erőket küldeni Libériába, Kongóba vagy Haitiba. Az ENSZ továbbra is szükségesnek tartja, hogy maga folytassa a béke fenntartó. Három területen tudna az EU itt közreműködni. Az első terület a részvétel. Az európai részvétel nagyon erőteljes volt a 90-es években az ENSZ fenntartó műveleteiben. Az EU volt a tíz legfontosabb közreműködők egyike, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság erőteljesen részt vett, de ma már ez nem így van. Itt van a listája az országoknak, az indiai a szubkontinensről Pakisztán, India, Bangladesh jelentős, majd az európai országok közül Olaszország 1700 fő, ez július 31-i szám, Franciaország 1500, Spanyolország 1100, majd Ausztria 300-400 40. helyen áll a hozzájárulás illetően Ausztria. 120 ezer főről beszéltem, és 6900 vesz részt, inkább 100 ezer fő között, mert vannak az egyenruhások és a nem egyenruhások. 99 ezer közül 6 ezer 500 az európai, ezek közül 5400 a libanoni erőben résztvevők száma Európa részéről. A jövőben robosztusabb eh, képet szeretnék látni az olaszok, franciák, osztrákok, finnek, dániaiak, reméljük, hogy hozzájárulnak, akkor robusztus erő jön részre, és ez Libanon kívüli európai erőket illetően, ez körülbelül 1500 főt tesz ki, tehát 1,7%-kal vesznek ebben részt az európai erők, az ENSZ erők keretében, és 7%-ban Afrikában. Mindenki tudja, hogy az Európai Bizottság jelentős sem beruházott Afrikában, politikailag is, és tudjuk, hogy a jövőben e területen többet is lehetne tenni, mert most ez csak 1,7 százalék. És a békefenntartó erők költségeinek 40%-át állja az EU, Egyébként itt kiegészítésre, kigazításokra van szükség, vagyis nagy az egyensúly hiány a finanszírozó országok és a jelenléttel résztvevő erők között. A másik a felszerelések. Beszéltem arról, hogy egy-egy művelet egyre robusztusabb. Világos, hogy Libanonban vannak berendezéseink, de ezek nagyon hasznosak lennének más hírszerzés, a drónok, pilota nélküli repülőgépek esetében. Az európai országok rendelkeznek ezekkel a technológiákkal, más országok nem. Helikopterek, harc, helikopterek, szállító helikopterek, viszont az intenzív harcok területére nem minden járművel lehet behatolni, és éppen ezért harci helikopterünk például nekünk nincsen, és a Kongó esetében ez problémát jelentett. A C-130-asat kaptuk kölcsön Kongóban, az ilyen jellegű felszerelések rendkívül hasznosak számunkra. Utolsó elem, szeretném kiemelni, az Over the Horizon csapatok, ott vagyunk 5-10 évig, ha szükséges a hely színen, de amikor válsághelyzet van, akkor erősítésre van szükségünk, sajátos, egyszeri erősítésre, és itt az EU a tapasztalatát átadhatná számunkra. Az elmúlt néhány évben Egyébként a kongói példát emlegette már Temis Eufor, de Sierra Leone-ban, amikor volt egy művelet, erős válság esetén rövid időre az Egyesült Királyság segített, és itt sikerült az országot stabilizálni. Nem tökéletes állapotban van most ez az ország, de mégiscsak stabilizálódott. Másik példa Haiti. A 2010-es földrengés után, januári földrengés után négy hónapra kértünk 20 ezer amerikai katonát, akik erősítésként jöttek, nem túl messze állomásoztak. Nagy igények voltak, és az USA 20 ezer főt küldött, és hadihajókat is, azért, hogy a humanitárius segítséget, az első segélyt gyorsabban tudjuk eljuttatni Haitibe. Az ikorn elefántsort part esetében. Ezek korlátozott ideig tartó beavatkozások, az EU itt nekünk sokat segíthet. A harci csoportok koncepciója, battle groups, ezt ismerjük, és az ENSZ, valamint a békefenntartó egység szempontjából ez rendkívül hasznos. Olyan koncepció, amely segítségével hat hónapon keresztül két-három ország elkötelezi magát Tudjuk, hogy az európai országok is részt vesznek, és maga az EU. Néhány országnak nem tetszik ez a gondolat, de a harci csoportok ötlete nekem hasznosnak tűnik. A sár művelet esetén szó volt arról, csádi művelet esetén szó volt arról, hogy harci csoportokat küldenek, valamint 2008 végén Kongóban javasoltuk ezt, de negatív választ kaptunk. Líbia esetében a bevetett erők egy része, például a svédek részéről az északi harci csoportokat képviselte, de az ENSZ szempontjából arra még nem használták fel a harci csoportokat, hogy az együttműködést korlátozott időtartam alatt erősítsék, és ez hasznos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alain. Figyelembe véve az kereteket, kérek mindenkit, hogy legyen rövid és tömör. Három dolgot szeretnék a magam részéről felvetni. Az első a keretre gondolkozik, az EU-val való együttműködés keretére szeretnék itt utalni. Ezek adhok megállapodások alapján működő ö, esetenként kialakuló kapcsolatrendszerek, vagy pedig struktúrált a párbeszéd, ki a tárgyaló felek az Európai Unió részéről, és ki vel tárgyal az EU képviselője, illetve az ENSZ képviselője az EU-ban a politikai és katonai bizottságnak a képviselője, vagy, vagy kivel. Aztán a második kérdéskör pedig az a szomáli ügyel kapcsolatosan, ugye Burundi és Uganda a két fő hozzájáruló és találkoztunk ezen képviselők, ezen országok képviselőivel, akik arra panaszkodtak, hogy a Szomália esetében az erőknek a bevetése hogyan alakul? Hát hogyan kezelik ezt? A harmadik kérdéskör pedig, ez talán személyesebb tónusú, félembevé az ön EU-s tapasztalatait, tudjuk, hogy Skopjebe volt az Európai Uniónak a képviselője annak idején. És hogyan látja ön külső szemlélőként, és mint korábbi régi EU-s tisztviselőként legalábbis ö, idézőjelben, tehát hogyan látja az EU-nak a külső fellépését ezek lettek volna a kérdéseik a magam részéről, most pedig Lamszor úrnak adom meg a szót, az Európai Uniónak a tanulmányozó csoportját vezeti őt az ezzel kapcsolatosan. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm lehet, hogy angolul egyszerűbb lenne. Nos, köszönöm tehát elnök úr, nagy érdeklődéssel hallgattam, ugye találkoztunk, amikor a delegációnk New Yorkban járt, a parlamenti delegáció, és azon kérdések, amelyeket én akartam feltenni, ezek közül néhányat az elnök már felvetett, úgyhogy rövid leszek, főleg ami a tanács titkárságától most a külügyi szolgálathoz való váltást illeti. Ennek milyen gyakorlati vonatkozásai vannak az ön területére nézve, ez ugye elsődleges fontosságú kérdés, tehát hogy hogyan működik ez, változott-e bármi. Másodszorban azt szerettem volna megkérdezni, hogy hallgattam ugye hogy azt kérte tőlünk, európaiaktól, hogy az Afrika ügyekben nagyobb legyen Európa befolyása, hiszen elefántcsontpart és egyéb térségek ugye Afrikában találhatók. Ez valóban egy probléma, probléma, ugyanakkor egy lehetőség is egy nagy esély. Nem véletlen, ugye, hogy Belgium, Belgium helikopterei vannak Kongóban, francia csapatok pedig elefántcsontparton, itt ugye a gyarmati múlt játszik döntő szerepet. Kérdés, hogy ez a posztkolonialista magatartás Európa egyes fővárosaiban változott-e, mert egyes országok aránytalanul nagyobb figyelemmel részesülnek, mint mások. Ha megnézzük például Szomáliát, Szomália senkitől sem kapott semmilyen figyelmet. Kérdés tehát, hogy ott megfelelő módon fel tudunk-e lépni. És ennyi lenne egyelőre. Köszönöm. Merci, c'était clair, précis. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon világos volt, tömör és precíz. Javaslom, hogy a többi kollega is inspirálódjon ebből a példából. Kopászony! Merci, Monsieur Leroy. Uh, moi, je vais être... Köszönöm szépen, köszönöm Leroy úr. Én megpróbálok nagyon pontos lenni, és a kéksisakosok jelenlétével foglalkozni. Éveken keresztül, főként Afrika esetében, eh, a kéksisakasak megvá- megvádolták azzal, hogy a brutális fellépésekben is részt vettek, és nem erőszakot követtek el. Ön jelezte ezt, de nagyon általános megfogalmazásban, és nem hallottam még egy komoly kritikát arról, hogy hogyan is történik a kék sisakosoknak a toborzása. Most főként azokra gondolok, akik a szomszédos afrikai országokból származnak. És nem hallottam autokritikát, önkritikát arról sem, hogy hogyan lehetne mindezt önnel ellenőrezhető módon ö, végezni Afrikában. Évről évre a dolgok ismétlődnek, de semmi nem változik, tenném még ehhez ezt hozzá. És az erőszakos cselekmények fennmaradnak, még ha nevek esetek időközben változnak egy kicsit világosabb választ várnék öntől a humanitárius ezen szempontról. Elnök, köszönöm szépen, most pedig lőzik a a szó. Köszönöm szépen. Számos területet megemlítettek, úgyhogy én két dologra szeretnék csak szólni. Ugye említette, hogy a mandátum egyre határozottabb, egyre robusztusabb lesz, és ezt azzal indokolják, hogy az önvédelem iránti igény egyre nagyobb. És éppen ezért azt említette, hogy ezen mandátumok egyrészt robusztusabbak és konkrétabbak is lesznek. Úgy vélem, hogy említést kellene tennünk arról, hogy ezen mandátumok, főleg ugye a hetedik fejezet alapján szerveződnek, nem pedig a hatos fejezet alapján, és ennek az alapja is teljesen különböző. Tehát ez egy mennyiségi aspektus mert a hatos fejezet alapján a mandátum azt jelenti, hogy a konfliktusban érintett összes fél jóváhagyása alapján szerveződik ez, már pedig egyre kevésbé van erről szó. A különböző bevetésekről, amelyekről beszélt, például a az ENSZ mandátummal bíró líbiai beavatkozás, vagy az elefántsonparti beavatkozás, ott az a cél, ott az volt a cél, hogy egy, az egyik felett támogassák. Az ENSZ mandátumával felhatalmazott felek, ugye itt gyakorlatilag háborús felekről van szó, és ilyenfajta beavatkozásról. Tehát én azt szeretném tudni, hogy az ön véleménye szerint ezt mennyire fedi le a nemzetközi jog, illetve hogy számíthatunk-e arra, hogy a jövőben majd a nemzetközi joghoz próbálják igazítani az ilyen helyzeteket, tehát hogy adott esetben módosuljon ez a helyzet. Haiti-ról is beszélt. Haiti kapcsán az utóbbi napokban azt olvastam, hogy egyre nagyobb ellenállást tanúsít a lakosság az ENSZ csapatok jelenléte ellen. Hogyan magyarázzák meg ezt, hogyan indokolják ezt az ellenállást, és ez alapján hogyan indokolják a csapatok további jelenlétét, mert számomra azért elég sajátságos, hogy egy válságos helyzetben egyáltalán nem kívánt az ENSZ csapatok jelenléte. Szeretném tudni, hogy ezt hogyan magyarázzák, illetve milyen következtetést vonnak le ebből. Merci, et enfin Madame Köszönöm szépen, Gomes asszonyai a szó. Köszönöm szépen, Leroy úr, és elnézést kérek, hogy el kell mennem, úgyhogy nem leszek itt, amikor ő majd válaszol a kérdésemre, de az asszisztensem itt lesz, és nyilvánvalóan feljegyzi a válaszait a számomra. Az első kérdésem a következő lenne. Kopa kolléganőm is felvetette a dobozásnak a kérdését. Milyen szempontok alapján veszek fel embereket, és hogyan lehet megelőzni azon bűncselekményeknek az elkövetését, amelyeket az ENSZ égisz alatt követnek el. És kérdezem, ennek kiegészít illetően azt is, hogy hogyan készítik fel az embereket. Bárkiről legyen is szó, bárhonnan jöjjen az illető, hogyan készítik fel őket arra, hogy milyen feladatot kell ellátniuk, a human security, az emberi biztonságot hogyan kell biztosítani, és mindez a fejükbe is behatoljon, ezt hogyan érik el? Következő kérdése pedig az, hogy milyen hatással van a magánvédelmi cégeknek az igénybevétele. Egyre inkább folyamodnak ehhez a tagállamok is, de talán az ENSZ is kérem erre válaszolni, hogy ez így van-e, vagy sem. a védelemnek a felelőssége, mint fogalom, és az emberi jogoknak a védelme hogyan történik a kék sisakosoknak a tevékenységében. Aztán szó esett a, az elnökünknek a felvetésében az Amisomról is, és azt kérdezném azt, hogy kellő felhatalmazással rendelkezik-e ez a misszió ahhoz, hogy felépjen. Líbiával kapcsolatosan pedig szó esett már egy tervről, de kérdezem azt, hogy ez a terv nem lenne hasznos a számunkra, akkor, amikor a határvédelemre, a border security lesz szó, arra, hogy kezeljük a destabilizációs jelenségeket, ugyanis a libiaiak a destabilizációtól tartanak a szomszédországok részéről. Az 1320 ötös állásfoglal, határozata az ENSZ-nek, ugye, hogy több nő legyen jelen a, a különböző missziókban, egy izgalmas dolog, és erre izgalmas példák vannak, ha jól tudom, Libériában, ahol a rendőrségnek egyik egysége csak nőkből áll. Nos, van-e további példa, eh, amelyel ön érzékeltetni tudná a többi tagállamunk számára, hogy mennyire érdekelben áll mindenkinek, hogy a nőknek a jelenléte erőteljesebb legyen. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Ellennek. Alors, beaucoup de questions, je tâcherai d'être... Megpróbálok valóban a tömörséggel élni jó magam is. Az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatunkkal vonatkozóan azt tudom mondani, hogy fél évente folytatunk párbeszédet a különböző EU-s hatóságokkal, az EU képviselővel. Ez egy általános tartalmú párbeszéd, de nyilvánvalóan minden művelet új és új, tehát minden alkalommal aktualizáljuk a tartalmat. A párbeszéd pedig egy olyan párbeszéd, amelyet megpróbálnánk a jövőben még konkrétabbá tenni, többek között az új európai külügyi szolgálat felállításával, és hát nem vagyunk elően elégedettek a pragmatizmusával, nem elég pragmatikus ez a párbeszéd, nagyon konkrét kérdéseket kellene felvetni, Líbia, Szudán, vagy különböző fegyverzetekkel kapcsolatosan, berendezésekkel kapcsolatosan, és nem csak esetenként kellene átok módon eljárnunk Na most, az EKS részéről ö, ö, ugye most már kiépülnek az intézmények, az ENSZ részéről ö, a készség megvan, aztán Eston asszony a különböző igazgatóságoknak a felállításával, a kontinens felelőseknek a felállásával, Afrikával kapcsolatosan, azt hiszem, hogy ez mind kiépülőben van, de még, még további erőfiszítésekre van szükség, ez egészen egyértelmű, struktúráltábbá kell tenni a párbeszédet, sokkal erőteljesebbé, mint a korábbi években, eddig ugyanis túlságosan adhok módon történt a fellépés. Ami pedig az EGÁZ tevékenységét illeti az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatosan, ö, tudják, hogy mondjam, még túlságosan friss fejlemény, hogy kialakult a francia forradalommal kapcsolatosan is ezt szokták mondani annak idején, ö, ö, de egy biztos, hogy ezzel együtt ö, szorosan, vagy folyamatosan együtt működünk az EKS-szel, és akkor, amikor az ENSZ-beli funkciókat töltöttem be, akkor ezt megtettük, és hát nyilvánvalóan ezt megtesszük a későbbiek során is, és hát azt látjuk, hogy a politikai és biztonsági bizottságával, a COPSZ-al is ugye a kapcsolatok, és ezt tovább kell folytatni New Yorkban, és struktúráltabban. Mindenképpen New Yorkban nézve nem teljesen világos az, hogy a managing director, a különböző kontinensek managing director, ö, aztán a különböző KKBB, ö, KBVP ö, megbizotjai milyen feladattal vannak felvértezve, tehát miért ezek a dolgok letisztulnak, akkor a párbeszéd sokkal tartalmasabb és struktúráltabb lehet, mint a múltban. Az Afrikai Unió nagyon fontos partner 60-70 százaléka a felépésünknek Afrikában zajlik, és Szomália esetében, az Emiszon esetében rendkívül kényes fellépésről volt szó, mert 2008 végén a Bush adminisztráció, Condoleezza Rice többek között azt szerette volna, hogy ENSZ fellépéstől jön, történjen Szomáriában, és én amellett kardoskodtam, csak úgy, mint sok, EU, sok EU-s állam. Nem peacekeepingről volt szó, nem béke fenntartásról, vagy megerősítésről volt szó, mert hogy ahhoz nem rendelkeztünk elő eszközökkel. Éppen ezért az Afrikai Unió vállalta magára a feladatellátását, nagyon erőteljes fellépéssel, de rendkívül költséges volt ez emberi erőforrásban. Burundi és Uganda esetében, Mogadésóban hatalmas veszteségek érték őket, őket, de ez nem peacekeeping volt, ez nem béke fenntartás volt, és a tagállamok az ensz azt mondják, hogy a peace enforcement, a peace enforcement és a peacekeeping ez nem azonos, a béke megerősítés és a béke fenntartás, ez két külön feladat, és hát hatalmas köszönetet jár az afrikai országoknak, ezt teljes elismeréssel kell megfogalmaznunk. Aztán ott van a rehatting, ahogy az amerikaiak mondják az ENSZ-nek a, a felépésetekben, és valóban ezt meg kell tennünk azért, hogy ellássuk, és hát tudni kell azt, hogy a harcok erőteljesek, magad is jobban többek közöbben, az emisszió még, még igazán nagyon kitett a fejleményeknek, de az ország más részében ez nem áll. Ami pedig az egyéb kérdéseket illeti, és az EKSZ többek között az Európai Uniónak az új ENSZ-beli nagykövet, akit holnap fogunk, ha jól tudom, meghallgatni. Ugye korábban Asztriának a képviselőjére volt szó az ENSZ-ben, kiválóan ismeri az ENSZ tevékenységét, a különböző műveleteinket, rendkívül sok szemináriumot szervezett New Yorkban is, meg Ausztriában, és Thomas Harting azt hiszem, hogy egy rendkívül fontos szerepet fog játszani mert hogy hát tökéletesen ismeri az eksz t is, meg az ENSZ-t is, úgyhogy azt hiszem nagyon fontos kinevezésről van szó. Nem Lámtorfúnak a kérdése. Illetve egy másik kérdésem is még hagyd térjek itt ki. Nevezetesen az afrikai országoknak a hozzáállása mint hogy ugye az EU-s országok részéről volt gyarmatosító országokról van szó, azok lépnek fel, és hát rendkívül az elszántságuk, hogy felépjenek Sierra Leone-ban a, nagy, a Nagy-Britannia, hogy fellépett, és így tovább. Szóval nyilvánvaló, hogy a, a, a képzés rendkívül fontos, de most Liberia esetében az a, ha már nem gyarmatosító ország az USA, mégis ők jelen messze menően jelen vannak. Aztán Kongo esetében Belgiumot lehet említeni, Szierrelenőben a britteket. Nos, ezek az országok képesek arra, hogy EU-s választ adjanak, illetve hát ezen kívánatos, és akkor ezáltal ki lehetne lépni a volt gyarmatosítói keretből, és azt hiszem jobb lenne, hogy nem bilaterális keretekben volt gyarmatosító országként lépnek fel, hanem hanem EU-s keretekben, tehát ez lenne igazán hasznos. Hasznosabb lenne tehát az EU-s keretekben adott válasz, mint a kétoldalú kapcsolatok keretében kialakult válaszadás. Kopászony egy másik témával foglalkozott, az SEL, Sexual Exploitation and Abuse, szexuális kizsákmányolás és visszaélés, így szoktuk ezt az ENSZ-ben nevezni, ez a kérdés rendkívüli módon foglalkoztat minket, de hagy álljon itt a képet. Azt hiszem, hogy rengeteg mindent tettünk már. Az tény, hogy a médiumok minden egyes alkalommal rámutatnak a kritikus esetre, és igazuk van, ugye Kongóban, vagy nemrégiben Haitiban hát egy iszonyatos eset következett be, és ott is nem erőszakot következte, követtek el. De most, ami megváltozott időközben, az a következő. Először is sok minden változott meg az idők során. Most már átláthatóságot biztosítunk. Egy web szájtot nyitottunk, egy olyan internetes honlapot nyitottunk, ahol lehetőség van számba venni az ENSZ katonai által elkövetett cselekményeket, bűncselekményeket, erőszakos cselekményeket, peace and security, hogyha rámennek erre a keresőben, azt megtalálják, tehát az átláthatóságot biztosítjuk. Egy. Kettő azt várjuk el az országoktól, hogy szankcionálják azon, azon személyeket, akik ilyenfajta cselekményeket követnek el. Ebben egyes országok nagyobb fenntartással érnek, mint mások, de most már nagyon sokan aktívak. Franciaország esetében történt az, hogy Kongóban kiskorúakat erőszakoltak meg, akkor az illetőt például több tíz évre dutyiba zárták. Aztán Libériában is volt egy ilyen példa, vagy Uruguayban. Egy urugai E, esetben az történt például, hogy az uruguayi elnök felhívta a helytei kollégát, és jelezte azt, hogy milyen fajta szankcionálás vár el. Erősebbek tehát a szankcionálások. A harmadik pontként kiemelném azt, hogy a megelőzés, a képzés is erősödik. Egyetlen egy olyan katona sem szolgálhat, akinek a bűnügyi lansomban tartanak bűncselekményeit. És egy tekintetben azt hiszem rendkívül lényeges a fellépésünk. Az összes irányító erőnknek feladat az, hogy elítéljék az ilyen eseteket, elfogadhatatlan dolog, hogyha egy katon, bármely katonáról van szó, és még elfogadhatatlanabb az ilyenfajta cselekmény, amennyiben békefantató katonáról van szó. Ezt a teljes katonai hierarchiának és ENSZ hierarchiának figyelembe kell vennie. A honlapunkon, hogyha látják azt, hány szexuális agressziót követek el, vagy is vádoltak meg ö, az utóbbi időben, akkor azt láthatják, hogy a szám, ennek a számnak az alakulása ö, több mint 300 volt 5 évvel ezelőtt, és 84 ilyen személy tartanak nyilván 2010-ben, tehát 84 személyre vonatkoznak az eljárások jelenleg, a 120 ezer ENSZ katonából. Na most mindegyes eset elfogadhatatlan természetesen, de tudjuk azt, hogy mindegyes katonaságnak a világ bármely országáról legyen szó, megvan a fekete báránya. De hát a 84 a 120 ezerhez viszonyítva azt hiszem mutatja az, hogy rendkívüli módon léptünk fel, nagyon sokat tettünk az átláthatóságban, a nyilvánvaló, a nyilvánosság elé hazatalban, és Ban Ki-moon elfőtitkár is mindent megtesz a e tekintetben, és ez azt hiszem, hogy a tényekben is most már kifejeződnek. De világos, hogy minden egyes ilyen ö, szexuális agresszió a médiumoknak a, honlap, a színlapjára kerül, és minden egyes eset persze elfogadhatatlan is, ezt is nyugtázni kell. Oui, Madame König. Igen, Gőzingasszony kérdése, Gőzingasszony. Ami a mandátumokat illeti, önnek igaza van. A mandátumok egyre inkább a hetes fejezet keretében történnek, sokkal robusztusabb műveletekről van szó, de volt egy megállapodás, amelynek ez a Brahimi jelentés értelmében az a döntés született, hogy robusztusabb erők vegyenek részt a béke fenntartó műveletekben. A másik kérdés az volt, hogy jogszerű ez, vagy nem. Igen, én itt megkülönböztetést tennék. Először is Líbia esetében ez ENSZ mandátum alapján történik ez a művelet, de nem békefenntartó erőről van szó. Viszont a békefenntartó műveletek, amikor elindítunk egy ilyen műveletet, akkor az érintett felek beleegyezésével történik ez, vagyis ez az egyik kritérium, ami alapján elfogadja az ENSZ főtitkára ezt a jellegű műveletet. Viszont elefántcsontbat esetén az érdekelt felek egy része visszavonta a beleegyezését. A békefenntartó művelet már előzőleg eh, indult, még mielőtt néhányan visszavonták volna a beleegyezésüket. Líbia esetében az ENSZ alapokmánya világosan elmondja, hogy a biztonsági tanács elsődleges feladata a béke és a biztonság fenntartása a világban. A jogi szolgálatok tudják, hogy az ENSZ eh, döntéseinek jogi értéke, ereje van nem vitatkoznék a jogászokkal. Az, hogy ez politikailag elfogadható-e, ez egy másik kérdés. A jogi területet fedi az ENSZ. 1973-as határozat, vagyis mandátum egyesek szerint sokkal erőteljesebb volt, de a mandátumot szerintem senki nem támadta meg jogilag. A mandátumot, az 1973-asat azután megvalósították, most ennek a módja, ez már egy másik kérdés, hogy ez hogyan történt, de magát a mandátumot elindították, és az állandó tagok a biztonsági tanácsban erről szavaztak akkor. Haiti. Én is láttam ezt a sajtóban arról van szó, hogy a lakosság egy része elégedetlen az ENSZ helyi fellépésével. Elmondtam a New Yorki sajtónak, rendszeresen találkozom velük, mint minden tevékenység esetében a sajtó csak arra az 5%-ra összpontosít, amelyel gondok vannak, a többivel nem foglalkozik. Én magam elmentem a táborokba, Haitiban, megkérdeztem az embereket és a politikai hatóságokat is. Természetesen vannak olyan emberek, akiknek nem tetszik, hogy politikailag nem tetszik, hogy beavatkoztak az ország életébe, és ezt felírják nagybetűkkel a falra. A másik pedig a kolera kitörése Haitin, ezt tudományosan nem bizonyították, hogy ezt a békefenntartók hozták volna magukkal. A többség viszont támogatja a jelenlétünket Haitin. Egyébként ezt 2000, eh, volt, 2000 eh, fő volt ott a földrengés után, a következő hónapokban is körülbelül 2000 lesz, de hogyha ezek az erők távoznának ma, akkor teljes káosz lenne az országban, és sokkal szerencsétlenebb helyzet alakulna ki, a biztonság csökkenne. A Haiti beli rendőrség még nem tud megfelelően cselekedni, mi ott voltunk, amikor segíteni kellett a földrengés után, a lakosság egy része lehet, hogy elégedetlen, de a többség a békefenntartók jelenléte mellett van. Valóban, ha távozzanak ezek az erők, akkor rendkívül veszélyes helyzet jönne létre. Oda kell figyelni, ami a az eseteket illeti, például az urugvái katona esetében, de elhagyni Haitit, ez még korai lenne, és a hatóságok is ezt úgy gondolják, mert még nem elég erősek. a toborzási kritérium és a képzés kérdezte Gomez asszony, aki közben távozott. Természetesen, amikor missziót hajtunk végre, ezt minden országnak felajánljuk, de ami a, az emberi jogokat és a nők tiszteletben tartását illeti erre hangsúlyt helyezünk, és mindenképpen a képzés során az emberi jogokra, a nők jogaira nagy hangsúlyt helyezünk, de soha nem tökéletes, dolgozunk olyan országokkal is, amelyek nem a legjobb példát adják etéren. Hát azokkal kell dolgoznunk, akik hajlandóak erre, hogyha az európai országok nem hajlandóak, akkor másokkal kell együttműködni. Ami pedig a magánbiztonsági cégeket illeti, az ENSZ esetében elhanyagolható ezek száma, kivéve Afganisztánban, ahol részt vesznek magán létesítmények védelmében. Felvetette a védelem terén való felelősséget, vagyis a, az elefántcsontparti helyzetben ez a szó a libonai, libiai határozatban szerepel először, a hetes fejezetben foglalt ez helyet, ez a gondolat, de a védett felelőssége, fogalom nem mindenütt található meg. Meglehetősen ingatag helyzetről van szó, és most négy területre kell koncentrálni. 2005-ben szavazott erről az ENSZ az emberiség elleni bűncselekmény, háborús bűncselekmény, népírtás és etnikai tisztogatás. Ez az a négy bűncselekmény, amelyek esetében 2005-ben a közülés megszavazta a szöveget, amelyben a védett felelősségéről van szó. Erről a négy területről van szó, és Libia kapcsán felmerül a kérdés, hogy ezt a fogalmat valóban tiszteletbe tartották el az 1970-es és 1973-as határozat értelmében. Gomes asszony föltett a szomáliai misszióról is egy kérdést. Nem sokára 12 ezre lesznek ott az Afrikai Unió, és a biztos egyfolytában arról beszélnek, hogy 20 ezer emberre van szükség, nem csak Mogadisút kell tartani, hanem az egész országot, a déli részt is. Ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy ezt meg tudják mondani, tehát 20 ezer emberről, 20 ezer főről szólnak, és ehhez megfelelő finanszírozás kell, és én nem is vonom kétségbe, amit mondanak, ők tudják a legjobb, hogy mire van szükség. Líbia, hogyha szükség van rá, és ebben az esetben a különböző országokkal kapcsolatba lépünk, de jelen pillanatban nem kíván az idéglenes tanács idegen erőket állomástoztatni a területen. A tűzszünetet továbbra is ellenőrizni kell, és a különböző fegyverraktárakat védeni, mert megvan annak a kockázata, hogy bizonyos rakéták eltűnnek. Éppen ezért a szárazföldön kontrollálni kell a fegyverzetet, talán a katonasság által. Gómez asszony a 13 per 25-ös határozatra utalt, ez nagyon fontos, ez határozat, amely kiemeli a nők szerepét, megakadályozva a további szenvedésüket, valamint szól szerepükről a közvetítésben és a konfliktus elkerülésében. Több mint tíz éve végezzük az elemzéseket, nagyon sok történt már különböző téren. Először is a részvétel. 15 békefenntartó misszió közül hármat nők irányítanak, Cipruson, Dél-Szudánban, sőt négy esetben libériai művelet és a timori művelet során, tehát négy műveletet nők irányítanak. Az első egy finn hölgy volt, az első például A második, nagyon sok tervünk van arra vonatkozóan, hogy a rendőri erők keretében a nők részvételét növeljük. Tudjuk, hogy ez a hadsereg esetében nehéz, általában ez 3%-ot ér el, viszont a rendőrség esetében 20%-ot szeretnénk elérni 2014-ig. Itt az európai országokat nagyon szívesen látjuk. És ahogy Gomes asszony mondta, van egy teljes indiai női egység Libériában, bangladesi nők vettek részt Haitiban. Ezek igen erős példák, jelentős példák, mert például Libéria a saját rendőrségen belül felvett női munkaerőket, és a nők a sajátos műveletek során ott vannak a menekült táborokban, Darfurban sokkal könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni a nőkkel, a gyermekekkel, azokkal, akik különböző visszaélések áldozatai. Utolsó megjegyzésem, látjuk, hogy e területen nem volt előrelépés a 13 per 25-ös megszavazása után. A nők részvétele a konfliktusok közvetítésében, ez 6-7 százalékot ér most el, és a konfliktus megelőzésben is a nők részvétele. Darfurban például a lázadokkal, a menekültekkel kapcsolatosan közvetítése van szükség, és itt még nagyon sok előre lépésre, haladásra van lehetőség. Elnök, köszönöm szépen, teljes mértékben betartottuk a meghatározott időt. Köszönöm, hogy ilyen világos üzenetet közvetített az EU számára, például a felszerelés, a személyzet vonatkozásában, és emlékszem, amit a harci csoportokról mondott, mert ezt a vitát sokszor csak elméletileg a koncepció szintjén folytatjuk. Az EU védelmi minisztereinek lengyelországi ülésén ez is napirendre került. Most Ön szólt arról, hogy a harci csoportokat konkrétan lehetne bevetni a nemzetközi szervezet által, és a védelmi miniszterek soron következő ülésén remélem, hogy sikerül erről ismét beszélni. Két percben Janesz kollega szeretne szólni. Köszönöm, elnök úr. Olyan rövid leszek, hogy igazából csak azt szeretném megkérdezni, és nem kíváncsiságból, mert nagyon érdeklődéssel hallgattam Leroy urat, de szeretném tudni, hogy most mi a tisztsége, mert ugye a napi renden az szerepel, hogy volt főtitkár helyettes, volt osztályvezető, nem kíváncsiságból, morbid kíváncsiságból kérdezek erre rá, mert hiszen tényleg nagy érdeklődéssel hallgattam az előadását, és ha már ugye mindig volt, volt, volt, volt, szerepel a napirenden, szeretném tudni, hogy ön az ENSZ tisztviselője, az Európai Unió tisztviselője, persze ugye francia tisztviselő, de szeretném tudni, hogy, hogy most milyen tisztséget tölt be. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Francia köztisztviselő vagyok, és két évre, illetve kétszer két évre lettem kiadva az esznek, tehát családi okok miatt úgy döntöttem, hogy harmadik funkciót már nem vállalok, augusztus 23-ával befejeződött tevékenységem, és a francia állami számbevőszéknél dolgozom, és a nemzetközi kérdések továbbra is foglalkoztatnak, tehát mondom, a francia számbevőszéknél dolgozom jelenleg, és a stressz természetesen kevésbé erőteljes, mint a számos utazás és feladatlátás világában. A battle groupokkal kapcsolatokon hagy jelezzem azt, hogy ezek a hadi csoportok költségesek voltak, de azon országok, amelyek részt vállaltak ebben a tevékenységben, és máskülönben a svéd honvédelmi miniszter jelezte pár nappal ezelőtt nekem, tízszer kisebb a költsége ezen fellépésnek, mint a korábbiakban. Elnök, köszönöm szépen, a hati csoportok máskülönben egy olyan témát képviselnek, amelyen foglalkoztunk egy korábbi eszmecsére kapcsán, nevezetesen azzal foglalkoztunk, hogyan lehet különböző pénzügyi megtakarításokat eszközölni az ENSZ, illetve az Európában a különböző védelmi kiadások tekintetében. Most pedig néhány másodperc szünetet tartanak, és számjulat kérem, hogy jöjjön ide. s'il vous plaît. Kedves kollégák, folytatjuk az eszmecserénket, Szelmi urat fogadjuk a körünkben, aki február óta, ugye, a helyzetelemző központnak az igazgatója, a Szitcennek, és az Estin, és a Szitcen a EU égisz alatt Ashton asszony tevékenységének részét képezi. Nagyon örülök és köszönjük, hogy eljött a Szitszent bemutatni nekünk, ugyanis egyelőre nehéz beazonosítunk, beazonosítanunk, hogy miről is van szó. Egyesek úgy gondolják, hogy ez egy hírszerző központja az EU-nak, és hát azt is tudom, hogy pont, nem pontosan erről van szó, azzal együtt, hogy az önök személyzeti állományát az EU-s államoknak a hiszező embereiből hozták létre. És hát nyilvánvaló az önök feladat az, hogy ment a CICENÉ, a helyzetelemző központja, hogy információval lássa el az Európai Külügyi Szolgálatot, és érdekelne minket, hogy hogyan is épül fel a tevékenységük, tevékenységük hogyan kapcsolódnak az EKS-hez, más intézményekhez, milyen viszonyuk alakul ki, és akár az információgyűjtés tekintetében mit tesznek, most legyen az egészségügyi vonatkozásban, vagy az Európol való kapcsolatukban. Tehát ez érdekelne minket. Összönjük, hogy eljött a körünkbe, és tudom azt, hogy már találkozott a parlamenti képviselőkkel akkor, amikor a e, Libé szakbizottságban járt, de ez az első alkalom, hogy itt fogadhatjuk a SZEDE szakbizottságban. Öni a szó. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak ezért a lehetőségért, hogy itt felszólalhatok önök előtt olyan kérdésekről, amelyeket természetesen rendkívül érdekesnek tartok és nagyon hasznosnak is tartom azt, hogy rávilágítsak az EU helyzetelemző központjának feladataira. Amit az utóbbi nyolc hónap alapján tapasztaltam, az az, hogy nagyon sok plegyka kering arról, hogy mi, mi mindennel foglalkozunk, és elnök úr is ugye rámutatott arra, hogy nem vagyunk egy hírszerző központ, de stratégiai szerepünk van a hírszerzés információ nyújtásában a főképviselő és egyéb EU intézmények irányában. Tehát megpróbálom részletesen megvilágítani azt, hogy mi is a feladatunk. De ha megengedik, akkor előtte röviden a SZICEN missziójáról, illetve történetéről szólnék, és néhány szó erejéig beszélnék arról is, hogy a termék skálánk, hogy úgy mondjam, mire terjed ki és azután persze megválaszolom az esetleges kérdéseket, felvetéseket. Először is tehát a küldetésünkre térnék ki. Annak érdekében, hogy Európa biztonságosabb és a világ is jobb legyen, ahogyan ezt az EU biztonsági stratégiája is megfogalmazza, az Európai Uniónak hírszerzésre van szüksége ahhoz, hogy a döntéseit meghozza, ahogyan azt a tagállamok és a világ bármely más országa is teszi. 2002-ben született a döntés arról, hogy hírszerzési információt és korai riasztást, valamint elemzést nyújtsunk Catherine Ashtonnak, a főképviselőnek, illetve a külügyi szolgálatnak. Ezt a SZICEN úgy teszi, hogy monitorizálja a különböző eseményeket, főleg az érzékeny földrajzi térségekben, odafigyel a tömegpusztító fegyverek terjedésére és egyéb globális fenyegetésekre. Ugyanígy a különböző EU döntéshozatali testületeket is ellátja információval, amik, amely testületek a közös külös biztonság politika területével foglalkoznak. A tagállamokat is ellátjuk elemzéssel. A SZICEN létrehozása szorosan összekapcsolódik az európai biztonság és védelmi politika létrejöttével, és a válságkezelési kapacitás, valamint a polgári és katonai missziók szükségessé tették azt, hogy egy szélesebb körű helyzetelemző struktúra jöjjön létre. Szeptember 11-e, valamint a globális terrorizmus fenyegetése szintén rávilágított arra, hogy hírszerzési elemzéssel kell az európai döntéshozatalt támogatnunk. Éppen ezért 2002-ben főigazgatóságként, a titkárság főigazgatóságaként létrejött a SZITCEN, amely a fő képviselőnek felel. A különböző hírszerző szolgálatok és a tagállamok tisztviselői átkerültek a SZICEN-hez, 2005-ben pedig megerősítette a SZICEN-t egy nemzeti szakértőkből álló csoport, a terrorizmus ellenes csoportból. Ez a csoport ugye főleg a tagállamok hírszerzői szolgálatainak munkatársaiból tevődik össze, és a tanácsot, valamint a külügyi szolgálatot stratégiai terrorizmusi, terrorizmus fenyegetettségi elemzéssel látjuk el. 2007 óta az EU SZITSZEN eh, szorosan együttműködik eh, az EU katonai eh, egységével, az úgynevezett SIAC keretében és a különböző hírszerzési értékelések, amelyeket a tagállamoknak készítünk, ezek ezen rendelkezés keretében jönnek létre. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével 2009. decemberre óta a SZICEN az új főképviselő hatáskörébe került, és az EU SZICEN január 1-én, 2011. január 1-én került a külügyi szolgálat berkeibe. Néhány szót szólnék a funkcióinkról, illetve a szolgálatainkról. Azt mondanám, hogy a fő feladatunk az, hogy exkluzív információt biztosít, biztosítunk, amely máshol nem hozzáférhető. Ilyen információval látjuk el a főképviselőt, illetve a politikai, mint a biztonsági bizottságot. Ez az információ a hírszerző szolgálatok, a tagállami szolgálatok tájékoztatására épül. Továbbá értékelést nyújtunk a hírszerzési információ, illetve nyílt forrású információk alapján ezzel látjuk el a főképviselőt, illetve a külügyi szolgálatot, valamint a különböző döntéshozatali szerveket a KKBP-n, illetve a, illetve a KKBP-n belül. Az Európai Unióban ugye a minősített eh, információ, amely a tagállami hírszerző szolgálatoktól jön, ez hozzánk jut el, és eh, támogatást nyújtunk az Európai Tanács elnökének, valamint a bizottság elnökének az ő feladataik ellátása során, amennyiben ez a külügyi kapcsolatokat, eh, a külkapcsolatokat érinti. Végezetül, noha még mindig úgy látom, hogy a jelenlegi helyzetben a SZICEN továbbra is egy alakulóban levő központ. Ugye tegnap elküldtük önökhöz az erre vonatkozó dokumentumot. A SZICEN struktúráját említjük itt, de azt állíthatom, hogy még mindig folyamatban van ennek az alakulása, és a folyamat végeredménye majd az elkövetkezendő hetekben történik meg, vagy az elkövetkezendő hónapokban. De ami a fő funkciónkat illeti, ez az elemzésre terjed ki, az elemző részleg, és a hiszem, stratégiai szintű értékelést és elemzést készített eddig az Európai Unió döntéshozatali szerveinek. Még valami, amit hangsúlyoznom kell, az az, hogy a SZICEN nem egy operatív biztonsági vagy hírszerző szolgálat. És ezzel arra gondolok, hogy önmagunkban nincs olyan adatgyűjtési kapacitásunk, mint amilyennel a tagállamok rendelkeznek. Semmilyen fajta titkos műveletben nem veszünk részt sem Európában, sem a harmadik világ országaiban, tehát e tekintetben egyértelműen különbözünk azon műveletektől, amelyeket a tagállami szolgálatok eh, hajtanak végre a különböző országokban, illetve eh, a különböző térségekben a jogszabályoknak eh, megfelelően. Továbbá nincs jogunk arra vonatkozóan, hogy személyes adatokat gyűjtsünk, tehát az értékeléseink, az elemzéseink stratégiai szintűek, ebben rejlik tehát a SZICEN szerepe. Ez a feladatunk. Végezetül néhány szót szólnék a különböző termékekről, illetve szolgáltatásokról, valamint azon forrásokról, amelyekhez folyamodunk, amikor a feladatainkat ellátjuk. Először is a termékek. Úgy gondolom, hogy a szétszent tevékenységének a gerince, ez a helyzet értékelés, amely egy olyan gyakorlatra épül, amelyet hat havonta frissítünk. Stratégiai dokumentumokat készítünk, és ezek főleg a tagállamok hírszerző és biztonsági szolgálataitól származó információra épülnek. Kockázatértékeléseket is végzünk, amelyek főleg egy adott országban az EU alkalmazottaira vonatkozó kockázatokat jelentik. Egy, a különböző események, mint például a terrorista cselekmények, akár a norvégiai mészárlás. Erre vonatkozóan is készítünk jelentéseket, vagy például az észak-afrikai eseményekre vonatkozóan egyébként külön, különleges jelentéseket is készítünk, vagy tematikus dokumentumokat, amelyek egy amely különböző témákra összpontosítanak. Lehetnek ilyen témák például az extrémizmus, vagy a norvégiai események és egyéb fontos eseményeket is megvizsgálunk egy adott héten belül, tehát rövid távú hírszerzésre épülő elemzéseket végzünk. Különböző internet alapú eszközöket használunk fel, és ezek alapján készítjük a jelentéseinket az EU döntéshozó szerveinek. Végezetül azt is szeretném megjegyezni, hogy ahol nagyon jó munkakapcsolatot tudtuk alakítani az Európai Parlamenttel. A különböző kollégáim az európai parlamenti delegációkat briefingelték, amikor ezek különböző forró zónákba látogattak el kiküldetéseik során és különböző mélységű helyzetértékeléseket eh, készítettünk egy adott eh, országról, és nagyon örülök annak, hogy eh, a parlament is örömmel fogadta ezen értékeléseket, és számítok arra, hogy ezt a kitűnő együttműködést az Európai Parlamenttel a jövőben is folytatni tudjuk. Még néhány szót szólnék a termékekről, illetve a forrásainkról. Ugye említettem, hogy a fő forrás a tagállamok eh, hírszerző szolgálata. Ők látnak el bennünket értékelt eh, hírszerzési eh, információval és másodszorban a nyilvánosan hozzáférhető információt is felhasználjuk, ugye a sajtó, különböző blogok és egyéb nyílt forrású adatok és amit egyre inkább megpróbálunk felhasználni, azok a különböző EU delegációktól érkező diplomáciai jelentések, ezeket is értékeljük, összevetjük a mi feljegyzéseinkkel, illetve egyéb forrásból származó információinkkal. Elnök úr említette bevezetésében, hogy együttműködünk az EU műholdas központjával is, tőlük is kapunk információt, műholdas felvételeket például, tekintettel arra, hogy még mindig nem nyújtunk, és a közeljövőben nem is fogunk taktika, illetve operatív hírszerzés információt nyújtani. Tehát ezt mindig szem előtt tartjuk, amikor a műhold központ információit felhasználjuk. Elnök úr, nagyon szívesen megválaszolom az esetleges kérdéseiket vagy észrevételeiket. Euh, nagyon szépen köszönöm ezt a bemutatkozást, és az, hogy világosá tette azt, hogy a Szicomnak, a helyzetelemző központnak milyen feladatai vannak, mert hogy ez idáig eléggé sok a kavar a tekintetben, hogy mi is a feladatköre, hol helyezkedik el ez az intézmény, legalábbis én ezt így érzékeltem, de többen is így vagyunk ezzel. Na most, a működésükkel kapcsolatosan, és ez nagyon fontos, ön jelezte azt, hogy önnek nem rendelkeznek saját forrással, saját ö, hírforrással, hanem gyakorlatilag önök átemelik, átveszik mindazt, amit a tagállamok szolgálnak önöknek. Na most, azt is jól lehet tudni, hogy a tagállamoknak a biztonsági szolgálatai adott esetben versenyt futnak egymással. Ugye egy válsághelyzetnek a kiértékelése adhat erre okat. És amikor hát ilyen ellentétes információk vannak, versengő információk, hogyan kezelik ezeket? Például ugye a Balkán övezetben számos európai misszió van jelen, konfliktusos övezetekben tehát, akkor a különböző tapasztalatokat hogyan értékelik? Ugye bejut a brit, a svéd, a, a német hírforrás, és ezek akár teljes szöges ellentétben lehetnek egymással. Nos, ha ilyen adódik, akkor ez ezt hogyan kezelik, hogyan szervezik meg, és az ilyen jogvitákat idézőjelben természetesen hogyan kezelik, hogyan próbálnak eljutni az amennyiben csak lehetséges, objektív információkhoz. Egyik dolog ez lett volna, a másik dolog pedig a következő. Az EU egyre inkább jelen van külhelyeken, Na most, önök feldolgozzák a különböző delegációktól származó információkat, és hát el tudjuk képzelni azt is, hogy egyes missziók esetében az európai fellépés, az európai misszió, az európai delegáció sokkal több érzékeny információhoz jut és kezel, mint a tagállamoknak a hiszezése. Például Koszovó esetében ugye 2000-nél magasabb a létszámunk, és ez felül kerekedik természetesen mindazon létszámon, amelyet az egyes tag tagállamok összeadva képviselnek. Tehát az EU legsznek gyakorlatilag a bizalmas információ állománya sokkal jelentősebb lehet, mint a tagállamok összinformációja. Na most ebből kiindulva lehetséges -e saját ö, hálózatot, csatorna hálózatot kiépíteni az információgyűjtésre ö, a SZICEN számára a kifejezett európai érdekű információgyűjtés tekintetében. Ennyit a részemről, Páskó a szó. Ah oui, compétition entre nous. Kis versengés van közöttünk. Önök nem tájékoztató szolgálat, ez nagyon nehéz lenne. De van egy kérdésem az egységük működéséről, mert önök az elemzésnek adnak elsőbséget akkor, amikor a döntéseket meghozzák. Szeretném tudni, hogy ezeket a termékeket hogyan fogalmazzák meg, ezek kezdeményezésre történnek? Saját maguk kezdeményezik ezt, vagy pedig politikai képviselők? Másik, hogyan működnek együtt a belső hírszerzési szolgálatokkal? Önök információkat kérnek, ágazati elemzéseket, mert ez most eléggé divatos. Vannak magán eh, hírszerzési források, vagy nyitott források. Ez, önök eh, független szakértőkkel dolgoznak e téren? A másik kérdésem, hogyan eh, toborozzák az önök szakértőit az egységben. Utolsó kérdés, mivel most a külügyi szolgálat részét képezi, hogy képzeli el, hogyan lehetne az új missziókat támogatni, az EU missziókat? EU képviselőket különböző országokba szólítják, tervezik-e önök azt, hogy ezeket a missziókat támogassák információkkal, hírekkel. Elnök, köszönöm. Paskúr, köszönöm. Az egyik oka annak, hogy Nikolaj asszonyt magam elé engedtem, ez nem csak azért, mert én alapértelmezésnél fogva udvarias vagyok, hanem azért is, mert gondoltam, hogy föltesz olyan kérdéseket, amelyeket nekem is szándékomban volt feltenni. Itt a nemzetállamok előnyeit önök kihasználhatják, vagyis a hírszerzéseket, elemzéseket, sok forrásból érkező elemzéseket integrálhatják. Van-e valamilyen feedback az országokban mindegyik szolgáltat önöknek információt, ezeket szintetizálják, analizálják, és azután visszajuttatják az országokhoz, hiszen egymás között is ők megtárgyalhatják ezeket, de önök azzal az előnyel rendelkeznek, hogy sok forrást integrálni tudnak. Továbbá. Úgy gondolom, hogy ön tudatában van annak, hogy amikor arról az értékelésről van szó, amelyel önök rendelkeznek, ezt mire alapozzák? Saját értékelési képességükre, vagy pedig ezt az értékelést a nemzeti nemzetektől is kérik, nem csak a hírszerzéstől, hanem más részről is. Köszönöm, asszony. Néhány rövid kérdés, bár magam is abban a helyzetben vagyok, hogy az első két kérdésem lényegében ugyanaz, amit már Danzsan elnök úr kérdezett. Ugye a terrorizmus kapcsán különböző fórumokon, konferenciákon, tanulmányokban egyre több szó esik arról, hogy prioritást kellene kapnia annak, hogy a terrorizmust a melegágyában próbálja Európa valahogy kezelni a válságövezetekben, ugye például Kerkóf úr, a koordinátor úr ugye nagyon gyakran prioritásként említi, csak példaként mondom, hogy szorosan együtt kell működnünk a máli kormányjal, mert ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a Száhel régióban kezelni tudjuk a terrorizmus problémát. Tehát az én első kérdésem az az volna, hogy a SZICEN ebben a munkában részt vesz-e, milyen módon tud részt venni, milyen módon tudja segíteni azt, hogy a terrorizmusra ö, helyben keressünk megoldást. De ez a gondolat tovább visz ahhoz is, hogy a katonai szervekkel való együttműködés is olyan dolog, amit, amin én részt vettem mostanában konferenciák, fórumokon, mindenki szorgalmazza, hogy a terrorelhárításban ö, erősödjön, hát különösen a válságövezetek tekintetében az EU katonai szerveivel való együttműködés. Tehát a kérdésem, hogy ez az együttműködés hol tart. A következő kérdésem az arra vonatkozna, hogy ugye önök a tagállamoktól megkapják az információkat, szintetizálják és értékeléseket végeznek. Most a problémám az, hogy milyen mozgásterük van akkor, hogyha ezek az információk egymásnak ellentmondanak, kezelhetetlenül párhuzamosak, hiányosak, vagy hogy mondjak egy konkrét példát, harmadik országtól származó olyan szenzitív információk, amit a tagállamnak nincs módjában a harmadik ország tiltása miatt önöknek továbbadni. Tehát, hogy tulajdonképpen a visszacsatolásra a visszacsatolásra a SZICEN-nek milyen lehetősége van azon túl, hogy fölhív egy tagállamot és megkérdezi, tehát én ennél többre gondolok. Megmerném azt is fogalmazni, hogy gondol-e a Szicen arra, hogy előbb-utóbb kapni valamilyen műveleti felhatalmazást, Persze tudom, hogy itt veszélyes terepen vagyunk, mert ez már gyakorlatilag azt a kérdést érinti, hogy az EU-nak lesz-e előbb-utóbb saját hírszerzése, de talán a kérdés mégsem olyan vad, mert éppen az Europol történő beszélgetések kapcsán szűrhető le, hogy például az Európol nagyon is igényelné a műveleti felhatalmazást, és egyre erőteljesebben gondolkozik abban, mert úgy érzik, hogy a munkájukban a műveleti felhatalmazás hiánya gátat jelent, tehát nagyon érdekelne az ön véleménye erről a SZICEN vonatkozásában. Egy következő kérdésem, hogy önök, akikhez minden információ befut, hogy végeznek-e trendelemzéseket, és esetleg erről tudná e nekünk valamit mondani a radikalizáció vonatkozásában. Gondolok itt egyrészt a muszlim típusú radikalizáció, ezen belül például nagyon érdekelne, hogy a diverzifikációs jelensége a terrorizmusnak hol tart, hiszen mondjuk itt a Bin Laden halála utáni időszakban azt hiszem a kérdés nagyon is jogos, hogy ez a diverzifikációs törekvés harmadik világ országai válságövezeteibe fokozódik-e, és hogy önök ezt nyomon tudják-e követni, hogy melyik szervezet valójában kapcsolódik az Alkaidához, vagy csak önmagát, ugye hát ez a lényeg ennek a franchise típusú terrorizmusnak, tehát hogy erről van-e valami képük illetve a radikalizáció másik dimenziója a szélső bal és szélső jobboldali extremizmus, hogy ma melyik a nagyobb veszély, sőt, én ezt az Európol nem is, ez egy nagyon érdekes kérdésnek tűnik, hogy hogyan kapcsolódik össze. Tehát, hogy gyakran a szélső jobb radikalizmus, szélső bal radikalizmus mozgatja a háttérből, tehát, hogy ilyen típusú trendelemzéseket önök végeznek-e, és végül nagyon röviden engedjenek meg egy utolsó kérdést. Tegnap a Libe bizottságban a Genfi Dikáf alapítványt láttuk vendégül, és ők egy több mint 400 oldalas dolgozatot írtak, amiben javasolják, és ez a SZICENT is belefoglalják ebbe, tehát SZICEN, Europol, Eurojust, nak a Frontex, hogy fölállítandó egy parlamenti albizottság, nagy valószínűséggel olyan tagokból, akiket biztonsági átvilágításnak vetnek alá. Erről vita volt, én maximálisan egyetértek a szigorú biztonsági átvilágítással ebben az esetben, de van egy ellentmondásos eleme a dolgozatnak, megkérdeztem az íróit, tegnap nem kaptam választ, és kíváncsi vagyok, hogy Szálmi úrhoz a probléma eljutott -e, és hogy látja hogy ők a LIBE bizottság albizottságához utalnák az Europol és a többi ügynökséget, de a SZICENT tekintettel az, hogy a külügyi szolgálatba integrálódik, a SEDét jelölnék ki, vagy a SEDén belül Elnézést, csak be is fejeztem, tehát nagyon érdekelne, hogy Szálmi úr erről hallott-e, és mi a véleménye róla. Köszönöm. Merci. Je vous demanderai d'être euh, un peu plus bref, s'il vous plaît, si nous voulons avoir toutes les questions et les réponses. C'est important. Köszönöm szépen. Kérek mindenkit, hogy röviden tegyen fel kérdést, hogyha kívánja azt, hogy választ is kapjon a kérdésére. Szelmi úrnak a feladatom az, hogy a módszer, a módszer tannal, a szervezeti feladatokkal foglalkozott, és nem arra kértük fel, hogy most arra válaszoljon, hogy mit tesznek pontosan az extremizmus kapcsán, a terrorizmussal kapcsolatosan, de ezzel együtt, hogyha ezekre utalhat, akkor azt megköszönjük neki. Most hát nem ilyen típusú tartalmi kérdésekre gondolatunk. Következő hozzászóló. Ja, Köszönöm szépen. Röviden szeretnék én is eh, a parlamenti ellenőrzéssel kapcsolatban egy kérdést feltenni. Ugye a parlamenti ellenőrzés eh, itt eh, ebben a házban még némileg gyerekcipőben jár, de a vitát már elkezdtük. Egy meghallgatás is volt, és hol, tegnap a Libe Bizottságban is egy tanulmányt ismertetek ezzel kapcsolatban. És ennek egyik eleme, a különböző dokumentumokhoz való hozzáférés. Elhangzott, hogy kellene a külügyi szolgálattal egy intézményközi megállapodás ahhoz, hogy a kódolt információhoz általános hozzáférést lehessen biztosítani, és el kell dönteni ahhoz, hogy mi hasznos az ellenőrzés szempontjából is, mi nem. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni a véleményét arról, hogy mit gondol egy ilyen fajta ellenőrzésről, illetve a nyilvános hozzáférésről az ilyenfajta dokumentumokhoz. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Nagyon szépen köszönöm, úr. Thank you, Mr. Sam. Köszönöm szépen, Szármi úr, hogy eljött hozzánk. Volna néhány rövid kérdésem. Láttam ebben a dokumentumban, hogy eh, az önök szervezete elég eh, jó helyzetben van, tehát eh, meg vannak az elemek ahhoz, hogy egy viszonylag korlátozott költségvetéssel eredményesek lehetnek milyen költségvetéssel dolgoznak tehát, mekkora a személyzetük, és a főképviselő elégedette az önök munkájával, vagy látja szükségét annak, hogy bővíteni kellene ezt a szolgálatot, illetve a minőséget javítani kellene-e? És egy mellékes kérdés is. Ugye önökhöz fut be a tagállamokból származó információ. A tagállamok képesek-e arra, hogy kérdést intézzenek önökhöz, illetve hírszerzési információt kapjanak önöktől. Gomez. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Thank you so much. Uh, Köszönöm szépen. Én is uh, szeretnék néhány dolgot kérdezni. Felegyeztem, ugye, hogy azt uh, említette, hogy um, titkos műveletekben nem vesznek részt, de el tudják-e küldeni az alkalmazottaikat a helyszínre, hogy ott gyűjtsék be a szükséges információt? mert ez adott esetben hasznos is lehetne. A másik kérdésem pedig arra vonatkozott, amit azt hiszem valaki már feltett. Önök tehetnek-e kezdeményező lépéseket, amikor azonosítani kell egy területet, egy szemét vagy egy helyzetet, és erre vonatkozóan tesznek egy javaslatot a főképviselőnek, vagy inkább attól függnek, hogy tőle milyen fajta felkérés érkezik illetve a külügyi szolgálattól. A, ezen a lapon, amit megkaptunk, az látható, hogy a szolgálatuk különböző európai döntéshozatali szerveket látnak el információval, amelyek a KK KKBP és a KBVP területén illetékesek. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Parlament, vagy ez az albizottság, ha önöktől információt kérne például arról, hogy egy adott török ország Ciprus közti konfliktusnak milyen vonatkozásai vannak a kollektív biztonságunkra nézve, vagy az a tízezer rakéta, amely eltűnt Líbiában, vagy adott esetben milyen következményei vannak annak, hogyha a kínai fél felszereléseket szerez be az Európai Uniótól, ilyenfajta információt tudnának biztosítani számunkra, és végezetül Említette, hogy kapcsolatban állnak a tagállami hírszerző szolgálatokkal, és részben tőlük függnek. Hogyan értékelik az ő munkájukat, az ő teljesítményüket? nem csak arra a rivalitásra gondolok, amely fennáll, hanem azt arra, hogy ezen hírszerző szolgálatok az adott országon belül hogyan végzik a munkájukat, hiszen köztük is fennáll egyfajta versengés, és azért kudarcok is vannak. Ilyenfajta értékelést el tudnak végezni, hiszen ez adott esetben hasznos lehet az illetékesek számára, akik például a terrorizmus ellenes feladatokkal foglalkoznak. Intervention, Monsieur Lanz. Nagyon szépen köszönöm. Lenzbergis az utolsó hozzászólás. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány felvilágosítást kérni, tisztázást, ami a nel kapcsolatos rendelkezéseket illeti. A misszió hírszerzési elemzést kell, hogy készítsen, stb. egy személynek, és egy irodának. Ez a küldetése. A küldetésen felül pedig vannak néhány egyéb szolgáltatások, amelyek rendelkezésre állnak. Még az EU tagállamai számára is, például a vámhatóságok számára, vagy mint ügyfelek számára, bocsánat. És ezt értékelés, rutin jellegű értékelés keretében végzik hat havonta, és a tájékoztatás talán külön kérésre adják, de nem adnak exkluzív, kizárólagos információt, mert a kizárólagos információ csak egy személy felé és egy iroda felé szól a hozzájárulások, a e, titkosított információ a tagállamból, tagállamokból érkezik a SZICEN számára, de nem a tagállamok, többi tagállam számára. Éppen ezért hogyan lehetséges az, hogy a tagállamok, a tagállamok kormányai kényesebb, értékesebb információkat kaphassanak arról, amit például számukra nagy veszélynek tekintenek, nagy veszélynek tekinthető információkat. Az hírszerzési elemzés nyújtása, a monitorozással, az értékeléssel, készül kényes területeken, valamint a tömegpusztító fegyverek megakadályozása érdekében végzik önök még ezt a munkát. Hogyan lehet értelmezni ezt a tömegpusztító fegyverek elterjedését, például a Kaliningrádi térséggel kapcsolatosan? Ott van-e proliferáció eltérés? vannak-e tömegpusztító fegyverek ott, hiszen ez Lengyelország és Litvánia közvetlen szomszédságában van, és Svédország szomszédságában is. Valamint a jól célzott rakéták, amelyek még atomerőműveket is érhetnek, vagyis oda is lecsaphatnak, amikor szükséges. Ezt büszkén jelentette be az Kaliningrádban az orosz flotta parancsnoka. Vagyis vannak olyan rakétáik, amelyek célba vehetik a nukleáris erőműveket, vagyis ott vannak a bombák, ezeket már telepítették oda. Most azt is tapasztaljuk, hogy Oroszország két eh, bombát eh, akar az EU határára telepíteni. Az, ezeket a rakétákat tömegpusztító fegyvernek minősítik, hogyha ezeket eh, az atomerőművekre irányítják. És hogyan látja a Szicen ezt a kérdést? valamint az ilyen jellegű információ rendelkezésre állhat-e? Például, mi az önök álláspontja erről? Valamely tagállam kaphat erről információt, vagy csak Estonesszon kaphat? Köszönöm. Köszönöm, igazgató úr, öné a szó. Nagyon sok kérdést tettek fel önnek. Oké. Okay. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Yes, indeed. Köszönöm, elnök úr. megpróbálom megválaszolni az összes elhangzott kérdést. Ezek rendkívül eltérő kérdések voltak. Kezdeném azzal, amit az alelnök felvetett, mert ugye távoznia kell. Szeretnék néhány szót szólni az eljárásokról, hogyan végezzük a munkákat, hogy a felkérés valakitől érkezik, valamelyik ügyfelünktől, vagy saját kezdeményezésünk alapján járunk el. Azt kell mondjam, hogy először is ugye a kettőnek a kombinációjáról van szó. Nekünk is van kezdeményezésünk, az egyes forró övezeteket, illetve forró kérdéseket megvizsgálhatjuk mi magunk arról, hogy erről az ilyen helyzetekről szerezünk-e információt, de a hosszú távú és középtávú értékelések esetében a watchlisthez tartjuk magunkat, tehát hat hónapos gyakorlat ez, amelynek során megvizsgáljuk a térségeket, illetve a tematikus kérdéseket, azokat, amelyek európai szempontból eh, hasznosak. Tehát eh, ilyen perspektívából közelítjük meg a kérdést. Ami pedig az információ áramlását illeti, hangsúlyoznám azt a tényt, hogy eh, az összes értékelésünket eljuttatjuk a tagállami szolgálatokhoz is, tehát ők mindent megkapnak, amit mi elkészítünk. Tehát ez egy kétirányú folyamat. Mivel én is a tagállami szolgálattól érkezem, tudom, hogy mindig így áramlik az információ, de nem kötelező semmilyen hírszerzési ügynökség szolgálatnak információt eljutatnia hozzánk, de ez nagyon hasznos lehet a tagállamok számára, és mi az értékeléseinket ezért hozzájuk is eljutatjuk. Elhangzott egy kérdés a ö, szerződtetésekkel kapcsolatban. Nos, az elemző szakértőink nagy része a tagállami szolgálatokból érkezik, tehát korábban már ott dolgoztak a hírszerző szolgálatoknál, és általában két-hat éves időszakra kerülnek a szitzenhez. Emellett vannak EU tisztviselők is, akik részt vesznek az elemzések elkészítésében, és így meg tudjuk osztani az összes hírszerzési információt, tehát mindenki, aki a SZICEN-nél dolgozik, többé-kevésbé hasonló módon fér hozzá a tagállamokból származó hírszerzési információhoz. Tehát ez a fő toborzási politikánk, és amikor az AD, illetve AST posztokra gondolok, ugye az EU köztisztviselőikre, ezen posztokat, álláshirdetéseket ugyanúgy közzé tesszük, ahogyan azt az EU egyéb intézményeiben teszik. Aki a SZICEN-nél dolgozik, biztonsági átvilágításon kell, hogy átessen, akár top secret szintig is, a poszttól függően. Tehát vannak bizonyos korlátok az alkalmazás terén. Ami pedig az eljárást illeti, ugye amikor az értékelést elkezdjük, kérjük az információt a tagállamoktól, és ezzel egyidejűleg megnézzük a különböző opcióinkat. A nyilvánosan hozzáférhető információt ugye magunk is meg tudjuk szerezni a nyílt forrásokból, ahogyan azt már említettem, és ezt követően az értékelés egy bizonyos időkereten belül elkészül, majd ugye eljuttatjuk az információt, illetve az értékelést az ügyfeleinkhez. Amikor a nyílt forrásokról van szó, illetve a szolgálatoktól érkező információkról, ugye az elnök úr kérdezett rá erre, a különböző tagállamok által elkészített értékelésekre. Nos, megpróbálunk egy közös EU szintű értékelést elvégezni összekapcsolni a tagállamok meglátásait, a tagállami nézeteket, de gyakran eléggé koherens nézetekről tanúskodnak ezen értékelések. És úgy gondolom, hogy az EU szitzen feladata egyfajta EU értékelés elvégzése. Ez nem hangsúlyoz valamilyen tagállami álláspontot egy adott kérdésről, hanem sokkal inkább tényekre épül egy adott konkrét esetben. Az információ, amely eljut hozzánk, megpróbálunk némileg függetlenebbek lenni a tagállami hírszerző szolgálatoktól. Azt mondhatom, hogy mi és a SZICEN nagyon határozottan támaszkodunk a tagállami hírszerző szolgálatokra, ők nagyon fontos partnereink, ugyanakkor a mi kapacitásainkat is erősítenünk kell. Ezt pedig alapvetően azért kell megtegyük, mert a hírszerzés szempontjából is az idő rendkívül értékes. Hírszerzési információt tehát nagyon gyorsan kell nyújtanunk, főleg amikor eh, aktuális kérdésekről, aktuális helyzetekről van szó. A lehető legszélesebb körű hálózatra van tehát szükségünk a tagállami szolgálatok mellett, és valóban arra törekszünk, hogy erősítsük az EU delegációkkal való együttműködésünket, az EU delegációkkal, missziókkal, képviselőkkel való együttműködésünket, és egyéb EU intézményekkel is együttműködünk tehát nem a külügyi szolgálat struktúrájára korlátozódik ez, hanem bizonyos bizottsági főigazgatóságokkal és egyéb testületekkel is. Mondhatom úgy, hogy nagyon jó partnerségi kapcsolatot alakítottunk ki, és remélem, hogy ők is így látják ezt a bizottságnál mert mi is tudunk számukra bizonyos esetekben többletértéket biztosítani a bizottsági szolgálatok számára. Egy másik kérdést ugye a feedback kapcsolatban már megválaszoltam. Nem csak a tagállami szolgálatok kapják meg ezt az információt, mert a legtöbb értékelésünk a politikai és bizottsági testületekhez is eljut, a nagykövetségekre, a nagykövetekhez, és én személy szerint úgy látom, hogy ez rendkívül fontos, méghozzá több okból. Egyfelől ez a tagállamok számára egyfajta közös platformot biztosít, hogy a vitát elkezdjék bármilyen eh, konkrét kérdésről, amelyről értékelést eh, készítettünk el. És remélhetőleg ezt eh, így felhasználják majd. Elhangzott még kérdés a terrorizmus, illetve a katonai együttműködés kapcsán. A katonai együttműködés azt hiszem, hogy nem a mi hatáskörünkbe tartozik, mert a katonai szolgálatnál dolgozó kollégáink, azok, akik főleg foglalkoznak a világon a különböző szintű együttműködéssel, de persze támogatást nyújtunk a hírszerzési elemzéseink által az ő munkájukhoz is. A Szicen számára egy egyértelmű felhatalmazás kapcsán is elhangzott egy kérdés, és a Europot is megemlítették. Azt hiszem, hogy a Szicen mandátuma eléggé egyértelmű, és ahogyan elhangzott, ha lenne egyfajta szándék az iránt, hogy egyfajta európai hírszerzési ügynökség jöjjön létre a saját műveleti felhatalmazásával, illetve kapacitásával, azt hiszem, hogy ezt a döntést én nem tudom meghozni, úgy gondolom, hogy több politikai, de jogi akadályt is le kellene győzni ahhoz, hogy ez valóra váljon, de ahogyan említettem, én úgy gondolom, hogy elég egyértelmű a küldetésünk stratégiai szinten, stratégiai elemzéseket végzünk az európai hírszerzés hírszerzési ügynökségek, illetve szolgálatok alapján a tagállamokból érkező információkból. Egyéb kérdések a munkánk lényegét érintették, ugye Kaliningrátot, a radikalizációt is említették, és egyéb kérdéseket is. Pusztán, ami a radikalizációt illeti, azt mondhatnám, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon szorosan nyomon követünk, és a következő évi programban egy follow-up jelentést készíthetünk erről. Támaszkodunk persze a tagállamok együttműködésére. Hogy Európa szerte felkeltsük a figyelmet az ilyenfajta kérdések iránt. A parlamenti ellenőrzés is elhangzott. Említettem, hogy én is egy tagállami szolgálatban dolgoztam korábban. Tudom, hogy különbözőek a rendszerek a tagállamokon belül és joggal elhangzott ugye az is, az a tanulmány, amelyet az Európai Parlament készített a tagállami ellenőrzésről. Én ezt magam is elolvastam, és ismételten szeretnék ezzel kapcsolatban két megjegyzést tenni. Először is nem egy műveleti testület vagyunk, tehát a mi tevékenységeink felülvizsgálata, ellenőrzése némileg eltérhet a tagállami eh, hírszerző szolgálatok ellenőrzésétől. Tehát ez lehetne egy kiinduló pont, de amennyiben szükséges, az európai döntéshozók döntik el azt, hogy egy európai szintű ellenőrzés szükséges a szétszám vonatkozásában. Ami pedig a bizalmas információt illeti, mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy tiszteletben kell tartanunk a tagállami hírszerző szolgálatokat, hiszen ők szolgáltatják számunkra az információt, és ez némileg korlátozza azt, hogy mennyire terjeszthetjük azt az információt, azt a hírszerzési információt, amelyet megkapunk. Ha egy tagállam korlátozása nélkül mindenféle korlátozás nélkül terjeszthetnénk az információt, akkor azt hiszem, hogy egy hamar megszűnne az információ áramlása a tagállamoktól, tehát ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Folyik még a vita a külügyi szolgálat, valamint a parlament között, ami a különleges bizottságokat illeti. Én nagyon szívesen részt veszek ebben a folyamatban, és nagyon szívesen szolgáltatok információt a parlamentnek vagy a rendkívüli bizottságnak erre vonatkozó információkat, mert úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a SZICEN érdekét is szolgálja. A parlamenti ellenőrzés szempontjából ugye a SZICEN a külügyi szolgálathoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy a külügyi szolgálat feletti ellenőrzés közvetlenül kapcsolódik a SZICEN munkájához is. E tekintetben tehát ez az ellenőrzés bizonyos mértékig létezik. A költségvetés, illetve a méret, nos, a számok nem ismeretesek számomra. Az ügynökség gyakorlatilag 100 embert foglalkoztat, tehát a szolgálatunk kb. 100 embert foglalkoztat jelen pillanatban. Említettem, hogy folyamatban van még a munka, tehát a forrásainkat a jövőben átcsoportosíthatjuk. Kérdés, hogy a válság válságra való reagálás hogyan befolyásolja ezt, illetve a műveleteinket, hogyan befolyásolja mindez majd a szerepünket, de azt mondhatnám, hogy körülbelül száz alkalmazottunk van. A tagállamok intéznek-e kérdéseket hozzánk. Igen, ugyanúgy, ahogyan azt mi is megtesszük, és bizonyos esetekben megosztjuk velük nézeteinket. Mondhatnám úgy is, hogy ez függ persze a témától, illetve a tagállamtól, a tagállami szolgálat méretétől. A nagyobb esetekben, nagyobb országok bizonyára kevesebb információt igényelnek tőlünk, mint mondjuk a kisebb tagállamok. De másfelől úgy gondolom, hogy ez fordítva is igaz. Elhangzott egy kérdés arról, hogy szem, hogy alkalmazottakat kiküldhetünk-e missziókra. Igen, ezt megtehetjük, de ezt mindig nagyon átláthatóan kell megtegyük, tehát fedett műveletekben nem veszünk részt a világ semmilyen pontján. Ez egy nagyon egyértelmű kitétel, leszögeztem ezt alkalmazottaink előtt is, hogy így kell eljárnunk, és hogyha valaki egy kiküldetésen vesz részt, egy tényfeltáró misszión, akkor információt gyűjt, és ezt rendkívül nyíltan kell megtegye, ahogyan azt bármilyen EU köztisztviselő megtenné. Elnök úr, nem tudom, hogy átugrottam esetleg valamilyen kérdést, amennyiben igen, akkor nagyon szívesen válaszolok ezekre. Nem, valóban minden kérdésre válaszolt. csak Bazaró, jó magam is, hagy térjünk vissza egy kérdésre, lehet, hogy erre foglalkozott, már nem vettem volna, vagy nem hallottam volna ezt meg, akkor elnézést kérek. Tehát azok a műveletek, amelyek az EU folytat a közös biztos és a KBVP-nek a keretében, és amelyek adott esetben érzékeny területekre vonatkoznak harmadik államok vonatkozásában, tehát harmadik államok esetében, és ennek csak örülhetnek. Máskülönben ugye Svájcot, Norvégiát említette harmadik országként. Nos, ezekkel gondolom nincsen semmiféle gondunk, problémám sem a az együttműködés tartalma, sem az együttműködés formáját illetően, de vannak olyan harmadik országok, amelyekkel kapcsolatosan azért több kérdést vett fel az együttműködés a hírszerzés tekintetében, vagy pedig az egyéb olyan vita, vitatott témák is előjöhetnek, amelyek azért orvoslásra szorulnak. Tehát a Szicen nyitott mindenféle együttműködésre, vagy pedig vannak-e korlátai az együttműködési lehetőségnek? Ez lett volna az én felvetésem, és hát szállózó kollégának is van egy hozzászólása még. Dankeschön. Köszönöm szépen. Egy döntő kérdés az lenne, hogy hol kezdődik, pontosabban mikortól kerül sor a műveleti fellépésre. Ugye említette a parlamenti ellenőrzés kapcsán, hogy igazából nem szükséges, hiszen az önök szolgálata még műveleti szinten nem tevékeny. Másfél azonban hallhatjuk azt, hogy az EU delegációkkal együttműködnek a képviselőkkel együttműködnek, illetve a műholdas központtal. És most azt is említette, hogy az önök személyzete tényfeltáró missziókon is részt vehet. Ki tudná fejteni, tehát pontosan, hogy ön szerint hol húzódik meg a határ, amelytől kezdve az önök szolgálata tényleg műveleti szinten tevékeny. És egy második kérdésem is volna a technikai rendszerekkel kapcsolatban. Milyen technikai rendszerekkel dolgoznak? Hogyan tudják az információ cserét megvalósítani a tagállamokkal? Milyen technikai rendszerek eh, által, milyen technikai rendszeren dolgoznak most? Eh, gondolok ugye a XOI-ra, hogyan haladnak, hol tartanak, eh, használják ezt, már talán ezzel kapcsolatban is tudna némi tájékoztatást adni. Köszönöm szépen, akkor erre várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Először is, ami az együttműködést és a módszereinket illeti. Amikor megnézzük az EU-n kívüli kapcsolatainkat, meglehetősen óvatosak vagyunk a téren, hogy kivel tudunk együttműködni. Mindig ez a kiinduló pont, vagyis, hogy van-e biztonsági megállapodás velük, nemzetközi szervezetről van szó, vagy valamilyen harmadik országról és ez mindig a kiinduló pontunkét. Most inkább az EU keretein belüli együttműködésen van a hangsúly. És ahogy az előbbiekben elmondtam, Norvégia és Svájc a terrorizmus ellenes csoport tagja az EU összes tagállamával együtt. Ez azt jelenti, hogy együttműködünk velük, a terrorizmus ellenes fellépésekben, és ezekkel az országokkal megállapodásaink is vannak, biztonsági megállapodásaink, valamint stratégiai szinten osztjuk az információkat analitikus csoportokkal. Ez a munka még kialakulóban van, mindig világos szerepeket kell megállapítani, amikor megosztjuk az információkat. Itt a bizalomra és a kapcsolatra utalok, amelyet a szolgáltatóinkkal, a különböző szolgálatokkal tartunk fenn. Milyenek a műveleteink, stratégiánk? Ez relatíve világos. Már hosszú időt töltöttem itt világos az operatív ügynökség és a SZICEN közötti kapcsolat. Nekünk nincsenek föld alatti műveleteink, semmiféle kényszerítő fellépést nem alkalmazunk, ügynököket nem veszünk fel, nem futtatunk ügynököket, és ettől nagyon messzi vagyunk. Világosan definiálhatjuk az operatív, stratégiai, és taktikai szintet. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk, ehhez nincs is jogunk. Nem is végezzük, a mi értékeléseink mindig stratégiai szinten maradnak, terrorista összesküvésre vonatkozóan. A felelősség a tagállami szolgálatokra hárul. Ami a technikai rendszert illeti, hogyan adjuk át az információt egymás között a tagállamokkal. A szolgálatoknak saját rendszereik vannak, több rendszerünk van, és a szolgálatok nem nagyon örülnének annak, hogyha én itt belemennék a részletekbe, szerencsés helyzetbe vagyok, nem is tudom ezeket a részleteket, engem csak a végeredmény érdekel, az információ áramlás oda-vissza. Ezt mindig maguk a tagállami szolgálatok intézik, így adják meg az információkat, ezek biztosított csatornák, és a szolgálatok kérései alapján történik mindez. Köszönöm, igazgató úr, köszönöm a hozzászólását, és remélem, ahogy Hankis kolléganő jelezte, remélem, hogy a szedén belül lesz alkalmunk arra, hogy e témában még együtt dolgozunk, és ezt nem csak a libebeli kollégák végzik majd. Szerintem e területen biztonsági és e, védelmi aspektusok rajzolódnak ki, ez evidens, és ez még fokozódni fog a polgári szabadságjogok itt nagyon fontosak, és ahogy ön mondta, nem hírszerző szolgálatként működnek, nem végeznek fedett műveleteket, sem kényszerítő fellépésről nincs szó, önök csak begyűjtik az információt és elemzik. A mi albizottságunk mindenképpen felhatalmazták arra, hogy önnel együtt működjön, rendszeresen meghallgassuk önt, és még precedensekre is utalt. Néhány kollégával misszión vettem részt Ugandában, és ott az önök briefingjeit föl tudtuk használni. A SZICEN ezekben részt vett, és ahogy Anna Gomes is mondta, biztos, hogy lesz információ áramlás, amelyet a mi parlamenti szerveink és a SZICEN között kell egy-egy adott helyzetben lebonyolítani. Köszönöm, és minden jót kívánok. Köszönöm, ezzel berekeztem az ülést, mindenkinek köszönöm a munkáját. A következő SZEDE ülés október 6-án csütörtökön lesz.